mennyiségben akár évente, és ez nyilván még inkább csökkenti tagállamaink azon kapacitását, hogy munkahelyeket teremtsenek, a szegénység ellen fellépjenek, vagy akár a biztonságot illetően javítsák a jelenlegi helyzetet. A gazdaság és monetáris uniónak mindenféleképpen az adóharmonizáción keresztül kell megtörténnie, amely adózás hatékony, igazságos és hatékony. Ez a sarokköve az egységes piacnak, ez természetesen nem károsítja a gazdaságot, elkerüli a kis kapukat, és hasznára válik a gazdaságoknak. Így módon a közelmúltbeli botrányokat se lehet kerülni. Nos, több erős pontja is van ennek a jelentésnek, továbbra is hitek egyet képezik ezek. Itt a parlamentnek más a nézőpontja, és még tegnap estig is el akartuk kerülni a rollkol szavazást, amennyire ez lehetséges, csak néhány elem itt ugye a profit keletkezés helyén kell adóztatni a vállalatokat, és pontos kötelező definícióra van szükség a letelepedett vállalatok esetében, a multinacionális cégek esetében. A LuxLeaks óta nagyon jól tudjuk, hogy nagyon gyakran a multinacionális vállalatok összefognak, és a profitjukat áthelyezik az adó paradicsomokba, tehát nem ott fizetnek adót, ahol tevékenységeiket gyakorolják. Ami a kamat levonást illeti, itt a jelenlegi helyzet nem változtatta a problémákon, és a parlament erős álláspontja az, hogy ez 10% legyen 30% helyett, ez a kamatlevonási határ. Nos, frakciókkal öt éves átmeneti időt irányozunk elő, és így módon a multinacionális cégek valóban csökkenteni tudják ezt a kamatlevonási rátet ez alatt az idő alatt. Ami pedig az ártranszfert illeti, itt a csoporton belüli tranzakciók kiküszöbölését tűzök ki célul. A 28 tagállam esetében ugye vannak listák az adóparadicsomokat illetően, és ugye az előnyös adóztatással bíró országok országokkal szembeni konkurenciát akarjuk csökkenteni, ami pedig a szabadalmakat illeti itt mesterségesen próbálják a profitjukat ezáltal csökkenteni egyes cégek, és ez nyilván az innovatív országokat károsítja. Tisztázni kell tehát ezt a helyzetet, a kutatásba, a fejlesztésbe való beruházások favorizálásával, amely a technológiai növekedést támogató gazdaságot részesíti előnyben ami pedig az általási záradékot, illetve az ellenőrzött külföldi társaságok helyzetét. Itt egy igazságosabb adókulcsot kell megállapítani a tagállamok között az Európai Unión belül. Ez lehetővé teszi majd a tagállamok számára, hogy saját adókulcsok szerint adóztassák a multinacionális profitját, amely legalább 15% kell, hogy legyen, és így az adóalapot ki kell szélesíteni az adóelkerülés célja, kiküszöbölése céljából. Ha megnézzük a bizottság javaslatát, itt egy ilyen nagy 40% körüli tényezőt láthatunk. Láthatjuk, hogy adófeszültség van a tagállamok között, Bulgária 2%-ot tűz ki, Németország pedig 12%-ot ebben az esetben. A közös konszolidált társasági adóalap esetében egyablakos ügyintézési rendszert kellene kialakítani a multik számára, és így módon összevonhatnák a profitjukat, vesztességeiket az egész EU-ban, és ez nagyobb átláthatóságot eredményezne. Nos, remélhetőleg holnapig az eltérő nézetek ellenére sikerül majd egy szükséges többséget kialakítani, hogy megmutassuk a polgártársainknak, hogy fel akarunk lépni az adó elkerülés ellen. Köszönetet szeretnék mondani valamennyi elnyék önnek, aki dolgozott ezen a dosszién, nagyon sokat vitáztunk, és köszönöm a munkájukat, a tiszteletet a munkairend, és remélhetőleg holnapra megfelelő álláspontot sikerül kialakítanunk. Köszönöm. Thank you to the rapporteur. Now give the floor. Köszönöm a raportőrnek, most pedig Ludek Niedermayer kapja a szót. Thank you very much, Mr. Chair. Köszönöm, elnök úr. Néhány megjegyzésem lenne, bár frakciónk végső álláspontját nem tudom tolmácsolni, mert este találkozunk, illetve néhány perccel ezelőtt kaptam csak meg a kompromisszumos módosítók utolsó változatát. Azzal kezdem, hogy kicsit meglep, hogy hogyan kezeljük ezt a témát, mert úgy érzem, hogy a raportőr a zöldekre, a GUE-ra és az EFTD-re alapoz, már pedig a széleskörű támogatáshoz ez nem lesz elegendő egy ilyen fontos jelentés esetében. Én azt gondolom, hogy egy jelentősebb többséget kellene megcélozni, különösen amikor pusztán véleményről van szó, akkor a parlamentnek az egységét jobban demonstrálni kellene. A jelentés a jelentés kezdeti munkálatai óta átadtam, illetve folyamatosan tájékoztattam a raportőrt a mi álláspontunkról. Nagy vita erről nem volt, holott voltak olyan fontos kérdések, ahol igazándiból lett volna erre szükség, és egyáltalán nem vették figyelembe a mi véleményünket. Ami az agresszív adóterhez, tervezést, illetve az adóelkerülést illeti, számunkra ezzel szembeni fellépés abszolút prioritás. Ez nem azt jelenti azonban, hogy egy vállalkozó ellenes irányelvet kell létrehoznunk, és nem szabad az adószást növelni azon cégek számára, amelyek nem manipulálnak, nem csalnak, nem rejtik el az adózandó bevételeiket. Ez hát problémás. E, engem a frakció arra kért, hogy olyan technikai megoldásokat találjunk, amelyek alátámasztják az irányelv bizonyos pontjait, más frakciók ezt nem tették meg. Az ABVF e ha módosítókkal kapcsolatban benyújtottunk mi is ellenvéleményt, aztán további módosítókkal kapcsolatban. Over and the Limitrálták CFCO switch to the national rate uh, or to nemzeti rátához hozzákötés, vagy egy egységes ráta. Mi más lehetőségekben gondolkozunk, ugyanakkor mégis úgy gondolom, hogy a 25%-os küszöb e, az egész egyszerűen túl magas, de nyilvánvalóan erről lehet vitatkozni. Azonban a B kompromisszum a legfontosabb számomra, ami azt jelenteni, hogy egyfajta interest limitation szabály. Három olyan eh, érvről van szó, amelyek eh, támogatják a bizottság eh, nézőpontját és a tanácsét. It's not true that, uh, that 30% limit. Egész egyszerűen nem, érde, nem igaz az, hogy a 30%-os limit nem hoz változást. Megint csak a uh, raportőrnek egy OECD jelentést küldtem át, hívtam fel a figyelmét. A 10%-os küszöbnél 38% az a, a szégeknek nem tudja a uh, kamat uh, költséget költségként elszámol. Be cheating or are those who will pay higher taxes? While at the level of 30% of uh, higher freight... Ami az OECD magasabb küszöböt illeti, az 13%-ot tesz ki. Még ez is elég jelentős adóelkerülési mérték. Aztán a második gondolat, amit figyelembe kell venni, az az, hogy Európában nagyon magas azon kölcsönöknek és hiteleknek a, az aránya, amelyek az operatív költségeket fedezik. A, különösen a KKV-k hitelenken keresztül finanszírozzák a bővülést, és hogyha a kamatot nem tudják felhasználni költségként, akkor ez azt is jelenti, hogy a profit nagymértékben csökken azt láttam, hogy egy 10%-os küszöbnél az, a kamatot nem tudják majd felhasználni az adó leírásánál. És végül az árnyékjelentéstevőkkel beszéltünk arról, hogy az Európai Unióban nem csak eurozónás országok vannak, alacsony kamatszinten, hanem azt látjuk, hogy a jó cégek is alacsony kamattal dolgoznak megvizsgáltam a más tagállamok adatait is, és azt láttam, hogy például Romániában az elmúlt esztendőkben az átlagos kamatszint körülbelül 20%-ra rúgott, 2010-ben ez kb. 14 százalék volt, 2013 százalékban pedig, 2013-ban pedig 10 százalék fölött. Ez azt jelenti, hogy ilyen kamatköltségeket nem lehet majd fedezni, hogyha a küszöbértéket alacsonyan határozzuk meg. A lengyel bankközi adatok is ezt mutatták, itt 6 százalékot láttunk, ezért azt gondolom, hogy határozott álláspontot kell kialakítani, figyelembe véve a gazdasági körülményeket, és ezért a jelentéstevő álláspontja szerintem nem igazolható, nem javaslom azt, hogy ezt kövessük. Sander Lunds. Point of order? Yes. Ügyrendi kérdés, tessék. Deutsch sprechen. Beszéltek németül, elnök úr? Herr Vorsitzender, ich habe jetzt... Elnök úr, én úgy vettem ki a jelentést a szavaiból, hogy nincs még megértés, egyetértés a nagy frakciók között, nincs még kompromisszum. Ma este úgy tűnik, hogy nem tárgyalunk erről, a széles többség alakulnak ki a szakbizottságban, és úgy néz ki, hogy újabb formában vannak, vagy lesznek kompromisszumok, talán ma vagy holnap azt hiszem, hogy ebben a helyzetben nem képviselhető, hogy holnap szavazzunk erről az anyagról. Ugyanis, hogy a jelentéstől is elmondta, nagyon nehéz, összetett ez a jelentés, ezért a képviselőknek képesnek kell lenniük arra, hogy előzetesen elolvassák a kompromisszumokat. Ha csak ma este, éjszaka, vagy akár holnap reggel kapjuk meg a kompromisszumokat, esetleg a képviselők nem lesznek erre képesek. Kérem, tehát, hogy halasszuk el a szavazást, így a képviselőknek lehetőségük lesz elolvasni azt, amiről egyáltalán dönteniük kell. Thank you, uh, for your... Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy elmondta az álláspontját, a véleményét. A rendet már elfogadtuk, és ez azt jelenti, hogy a szavazás időpontját nem változtatjuk meg. Ezen kívül nagyon fontosnak tartom, hogy az álláspont, a parlamenti álláspont időben kialakuljon, még az ECOFIN álláspontja előtt, és ezt is figyelembe kell venni, tehát az időzítést. Természetesen a tárgyalások, a frakciók közötti tárgyalások fejlődését figyelemmel követjük. Hogyha jól látom, akkor egy vagy két kompromisszumról van szó pusztán, amelyeket még megváltoztathatnak, de a kompromisszumok nagy része végleges, és ezeket körbeadtuk már, hozzáférhetőek. Az pedig teljesen jogos, hogy finom hangolás történjen a tárgyalások véglegesítése során. Tehát én személy szerint úgy gondolom, hogy nem követném az ön tanácsát. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy ez a parlament kialakítsa álláspontot, te, álláspontját, tehát szavazzon. Így is úgy is le kell zárnunk ezt a vitát. Elfogadtuk a napi rendet. Itt most vita folyik. Természetesen megváltozhat még a jelentéstevő véleménye, de az ügyrendi kérdés vagy túl korán jött, vagy túl késő jött, mert már a napi rendet meghatároztuk, és a vitát pedig még nem zártuk le. Tehát szeretném először lezárni a vitát, és utána természetesen meghallgatjuk a, a jelentéstevő álláspontját, de ez most így rendben marad. Lange úr, ezt. Ja, és mestem. Nos, én Luke kollégának adnék igazat, nem lehetséges, hogy itt mereven meghatározzuk a szavazás óráját, amikor még nincs kompromisszum, amit megvizsgálhatnánk, különösen az ölt hét előtt. Elnök úr, az önkijelentését oldalúnak és hamisnak tartom még egyszer szavaznia kell az egész szakbizottságnak erről, hogyha nincs kompromisszum, akkor igenis, hogy döntésre érett ez a kérdés. Thank you, Mr. Lange, but... Köszönöm szépen, Langen úr. Én is nagyon furcsának tartanám azonban azt, hogyha a szavazás előtt vitát folytatnánk, de mi a lényeg egy vitának, hogyha már mindent eldöntünk előre, akkor a vitát is, vitát is eltörölhetjük egy ilyen évrendszer alapján. A vita lehetőséget ad arra, hogy meggyőzzük egymást a vita során, különben nincs értelme. Ezért azt javaslom, hogy ezt a vitát vigyük végig, és utána mm, megnézzük, hogy milyen eredményre jutunk, mit javasol a jelentéstevő. Tehát most megvan a napi rendünk, és ezt fogjuk követni, ezért ragaszkodom hozzá, hogy valóban időben kialakítsa véleményét az Európai Parlament, és ezt aztán a tanács olvashassa. Guten Mutes. nos, én jó szendék vagyok, és ki is pihentem magam, és most tényleg feszülten jöttem vissza zöld hét leteltével. Nem akartam szólásra jelentkezni, de nagy a rokon szemem az iránt, amit Luke úr, illetve Lengen úr mondott az imént. Ha most elnökként formálisan akar ön eljárni, akkor rámutatnék arra, hogy a koordinátorok határoztak arról, hogy tehát hétfőn 15 órakor, most ugye 16 óra 15 van, kompromisszumok, illetve nincs szavazólicsa, nincs kompromisszum, akkor a más, a rákövetkező napon nem lehet szavazást tartani. Ez tehát a koordinátorok határozata, és a néppárti frakció részéről most hivatalosan kijelenteném, hogy alkalmazzuk azt, amiről határoztunk. Köszönöm szépen. Thank you, uh, Burkhardt. Köszönöm, Burkhardt. megkaptuk három óra előtt szabályok szerint a kompromisszumok szövegét. Na most, hogyha egy frakció, nevezetesen az ön frakciója, a raportőrtől azt kérdi, kéri, hogy a módosítókat, illetve a kompromisszus módosítókat változtassák meg, és a raportőr ebbe beleegyezik, akkor én nem értem, hogy az a frakció, amely kéri az ilyen módosítást, azt mondja, hogy ugyanez megtörtént, de mégse szavazhatunk. Tehát van egy kompromisszumos szöveg, amit benyújtottak az új szabályaink szerint időben. Most tartunk róla vitát. Ezt a vitát nem zártuk le. Tehát igazándiból számomra nagyon nehéz döntést hozni a vita közepén. Amikor néhány perccel ezelőtt jóvá hagytuk a napirendet, akkor önök is beleegyeztek, nem ellenkeztek. Úgy tűnik, hogy most meggondolták magukat. De mégis én úgy gondolom, hogy a kompromisszumos szöveg ott van, időben megérkezett, és ha Niedermayer urat jól értem, akkor érkezett kérés azzal kapcsolatban, hogy a kompromisszumos módosítót változtassák meg. E, erre még nem tudjuk, mi a raportőr válasza. E, várjuk meg a vita végét, és a vita végén hozzuk meg a döntésünket. De egyelőre van megszavazott napirendünk, amit néhány perce szavaztunk meg. Tessék, Lunasz úr! Köszönöm. Először is erről beszélnék, vagy ehhez szólnék hozzá, és utána pedig árnyék előadóként. Balc úr és Luke úr, igazándiból én is csatlakozom hozzájuk. Ez egy árnyék előadói ülés szinte, ami történik, a kompromisszumok itt vannak, nem csak egy-két kompromisszummal van probléma, ahogy ön mondja, hanem többel. Nagyon sok munka van még ezekkel az anyag, ezzel az anyaggal kapcsolatban, különös tekintettel arra, hogy ha az a célunk, hogy nagy többséget hozzunk létre. Tehát ebben az értelemben én is csatlakozom ahhoz, amit Luke úr mondott, illetve Balc úr mondtak. Thank you, uh, Mr. Kel- Köszönöm. Calvesambon. Oh, sorry. Elnézést, ezt én csak eljárási hozzászólásnak tartom, ugyanakkor van egy másik hozzászólásom is árnyék előadóként. De most, hogyha ezt a cirkuszt mégis folytatjuk, akkor érdemben is szólnék ehhez a javaslathoz, anyaghoz, mert szerintem az eredeti bizottsági anyag már eleve bizonyos problémával, küzd, problémákkal küzdödött, aztán ezt küzdött, aztán ezt eltérítették a baloldali pártok. Ez nem egy BEPS Eh, ellenes dosszié, hanem egy vállalkozás ellenes, egy üzleti kör ellenes eh, dosszié. Ezért is szeretném, hogyha a baloldal felvállalná azt, amit most éppen csinál. Úgy tűnik, hogy önök nem annyira a káros adógyakorlatokat akarják eh, megszüntetni, hanem a vállalkozás ellenes keresztes hadjáratot folytatnak hogyha azt akarják, hogy nem kell a beruházói és a befektetési környezetet Európában javítani, akkor mondják ezt ki. Eh, hogyha önök úgy gondolják, hogy eh, a nagy tagállamoknak kell eh, kedvezményeket kapniuk a kis tagállamokhoz képest, akkor megint csak mondják ki. Ezt a vitát folytatjuk itt most ma, holott valójában sok tennivalónk lenne. Én aggódom, nem úgy, mint Niedermayer úr, a követett irányjal kapcsolatban szerintem először is vissza kell térnünk az alapokhoz, és ennek a vitának, és nem győzöm eléggé hangsúlyozni, az a lényege, hogy fellépjünk az adóelkerülés és az agresszív adótervezés ellen. Ez a legfontosabb prioritásunk, és az ECR frakció ezt az akaratot osztja, én örülök annak, hogy a BEPS végső jelentés módosítóit a tagállamok egy jó része elfogadta, és már végre is hajtja. A panamai vitából teljesen nyilvánvaló, hogy ezeket a gyakorlatokat valamilyen módon kezelni kell, ezeket fel kell lépni. Eh, hogyha mindenki eh, tisztességesen fizeti az adóját, akkor lehet csökkenteni az adót. Az Európai Unió nem egy sziget, globális világban játszik, eh, és nyilvánvalóan vannak olyan nemzetközi megállapodások, például az OECD-n belül, ilyen témákban, ezekben a témákban, amelyeket nekünk be kell tartanunk. A bizottság ezen túl akar lépni, és olyan kötelezettségeket akar kiróni, vagy róni a cégekre, amelyek túlmennek az OECD eh, követelményein. A eh, cselekvési terven az intézkedések fele túlmutat, eh, más javaslatok pedig az OECD minimumát követik, tehát ebben az értelemben csalódást okozott számomra a bizottság jelentése, E, és javaslata, mert túlmutat azon, amit az OECD elvár, és ezért aláássa a versenyképességét az európai cégeknek. Ez különösen akkor igaz, hogyha a jelenlegi formájában, a raportőri formában vezetjük be ezeket az intézkedéseket, mert az még inkább túllép, még a bizottságén is túllép, és ráadásul nem fog kapni e, nagy többséget ebben a házban, ezek, ezek baloldali körök követelései, mondok egy példát, 10%-ra akarják csökkenteni a kamat leírhatóságot. Az OECD e, eh, tanulmánya szerint ez azt jelenteni, hogy 38% a cégeknek több adót fog fizetni. Tényleg azt gondoljuk, hogy a cégek 38%-a csal. E, azért vegyük magunkat komolyan az önök javaslatai a jó cégeket is büntetik, azokat a cégeket, amelyek egyébként befizetik az adót, ahogy kell, és különösen a KKV-k fogják a rövidebbet húzni. Önök úgy tűnik, hogy a nagy tagállamok pártjára álltak, a kicsi tagállamokkal szemben. Belgiumot például mindenképpen sújtani fogja ez a javaslat. Az a javaslat például, hogy limitálni kell a, a kamatok leírhatóságát, tehát csak 30%-ot lehet itt leírni. Nem véletlenül ezt egy nagy tagállam nyújtotta be, németek, és önök most ezt minden tagállamra ki akarják terjeszteni. Én úgy gondoltam, hogy az a célunk, hogy a gazdasági tevékenység helyszínén akarják megadóztatni a bevételeket, ehhez képest itt most hatalompolitika zajlik. Úgy tűnik, hogy nem a belső piac céljait szolgálják, hanem egyes nagy tagállamok érdekeit akarják szolgálni. Az utolsó megjegyzésem pedig az, hogy nem tudok szabadulni a gondolattól, hogy ez a javaslat az adónövelést szolgálja. És megint csak ezt nyíltan ki kell mondanunk. Az Európai Bizottságnak volt egy olyan irányelve, amely már eleve nem kedvezett a kis tagállamoknak, és aztán a Parama és a LuxLeaks utáni lendületet arra használják fel, hogy növeljék a, az adóztatást, és ezzel érjék el egy magasabb szinten az adóharmonizációt, ami e, azoknak a tagállamoknak lesz káros, amelyek a KKV-kat akarták támogatni. Így aztán kevesebb lesz a beruházás, kevesebb lesz a gazdasági tevékenység. Egy évvel ezelőtt itt beszéltünk a Juncker beruházási tervéről, és mindenki egyetértett abban, hogy beruházás baráttá kell tenni Európát, munkahelyeket kell teremteni. Itt pedig egy olyan javaslatról van szó, amely ténylegesen megszüntet majd munkahelyeket remélem, hogy mindenki tudja azt, hogy amit mi itt elfogadunk, azt a parlamenten kívül is olvassák, tehát nem csak szimbólum politizálást folytatunk, és erre az elnök elvette a mikrofon. Köszönjük, Kálve Sambon követ. Gracias, señor presidente. Köszönöm, elnök úr. Az ALDE frakció nevében tömören azt szeretném elmondani, hogy erős üzenetet kell küldenünk. Mindannyian ezt várják tőlünk, azt követően, ami történt, illetve a bizottság javaslatának bemutatását követően erős üzenetet kell tehát küldenünk. annak érdekében, hogy ezt a legális adó elkerülési gyakorlatot megszüntessük. Nem mindig legális ez, de sokan tudnak visszaélni a szabályokkal ilyen módon. Két módja van az erős üzenet kiküldésének. Az egyik az, hogy új szabályokat határozzunk meg, amelyek lényegében határozott előrelépést képviselnek. A másik mód pedig az, hogy egy erős parlamenti többség egy szöveg mellett foglal állást. És ez az, amit a mi frakciónk előnyben részesít, és ennek érdekében dolgozunk. Nyilvánvaló az, hogy ugye itt lehet egy erős politikai vita, erőteljes politikai vita, de mégis az OECD keretei között megoldást kell találnunk. Támogatjuk az erőteljesebb szigort, ugyanakkor nem akarunk olyan megállapodást támogatni, amely nem számít megfelelő támogatásra. Végezetül a vita tehát itt főleg a kamat levon hatóság körül forog, mi 10%-ot kértünk. Egy öt éves kompenzációval, illetve átmeneti időszakkal. Aztán egyes beruházási jellemzőket kizártak ebből a körből, mint például az infrastruktúrális beruházásokat és a többi. A mi frakciónk szerint a 20%-os küszöb meghatározása nem lenne elégségesen erős üzenet. Van azonban még tér a 20%-ig. Jó lenne, hogyha a jelentéstevő nem foglalna el merev álláspontot a 10%-kal kapcsolatosan, hogyha tényleg többségi álláspontot akar kialakítani a parlamentben. Ami pedig a patent boxok kérdéskörét illeti, nos ez elég furcsa bemutatása a kutatásba, fejlesztésbe való beruházásoknak. Nekünk meg kell találnunk a módját annak, hogy ezen beruházásokat, a kutatásba beruházás, befekt, való beruházásokat a valós termeléshez kapcsoljuk. Ami szerintünk haszontalan, az az, hogy mindezt kihasználjuk arra, hogy még egyszer a vállalatok ellen emeljük fel a hangunkat, őket élessük kritikával, ennek nem lenne ugyanis értelme. Egy preambulumban kitűzhetünk egy határidőt, ami egyfajta végleges határidő a e tekintetben. Ami pedig a switchover, az általási záradék kérdés körét illeti, elfogadhatjuk a 25%-ot a e tekintetben, sokkal érdekesebb lenne egyfajta flat rate meghatározása. De érdemes lemondani egy jó javaslatról azért, mert néhány százalékban nem tudunk itt megegyezni. Nos, mi Inkább azt szeretnénk, hogyha megállapodás jönne létre. Nincs ugyanis egy varázslatos képlet vagy formula 15, 25, 30 vagy 35 százalék. A gazdaság egy nagyon összetett struktúra, nem szeretném hosszabbra nyújtani a mondandómat, szinte kihasználtam már az összes öt percet. Azt hiszem van még itt mozgástér, egy erős üzenetet kell küldenünk, amelyet a többség támogat nem értem, hogy miért is kellene ezt a szöveget vállalkozás ellenesnek minősíteni, vagy azt követelni, hogy ne, köve, ne fizessenek több adót a vállalatok. Igenis, a vállalatoknak, egyeseknek legalábbis több adót kell fizetniük. Köszönöm, Fabio de Mázik következik. Üdvözlöm azt, hogy érzelmek érzelmeket látunk itt a teremben, amikor adópolitikáról van szó. Azonban hallgassunk az eszünkre, az érvekre. Szeretnék köszöntet mondani jelentéstevőnek a kiváló munkáért. Azt hiszem, hogy nagyon sok okunk van arra, és itt nem csak a Panama Leaks-re vagy a Luxemburg Leaks-re gondolok, tehát okunk van arra, hogy valóban teljesítsük a feladatunkat. Ez azt jelenti, hogy össze kell fognunk, az erőfeszítéseinket összpontosítani kell. Azt kérem az elnöktől, hogy némi figyelmet szálljon. Erre próbálja meg egy kicsit rendbe, rendre utasítani a képviselőket. Az ECR e és a néppárt részéről azt látjuk, azt arra számítanánk, hogy ez az adó elkerülés elleni harc, az azt mondanánk, hogy az, ad, hogy az biznisz ellenes. De hát mire gondolnak? Hiszen itt, amit a jelentéstevő javasol, az pontosan az OECD ajánlatának a határán van. Washingtonba látogattunk el a múlt héten, és a javaslat nagy része megfelel annak, amiről most az USA tárgyal most nem tudom, hogy az USA vagy az OECD antibiznisze, vagy bárki itt a teremben üzletellenese, de szeretném hangsúlyozni, hogy a GUE teljes mértékben támogatja a jelentéstevő javaslatát, miszerint a 10%-ra kellene csökkenteni a kamat levonhatóságát az adót megelőző adózás előtti jövedelem kapcsán Ez teljes mértékben, ez az elképzelés teljes mértékben megfelel az OECD elképzelésének. Ami pedig az általási záradékot illeti, egyetértünk a 15%-os küszöbértékkel. Ez azt jelenti, hogy alapvetően az adókos 15% kell, hogy legyen, és hogyha nem, akkor pedig ezt a tagállamnak kell módosítania. Ami pedig a hibrid vállalkozásokat illeti, egyetértünk az elhangzott javaslattal. Az Európai Bizottság többször utalt arra, hogy bizonyos országok esetében ki és befolynak a pénzösszegek, pénzösszegek anélkül, hogy ezeket ellenőriznék, ezekre ellenőrzésére szükség van. Ami az innovációs boxokat, illetve a szabadalmakat illeti, további javaslatokra lenne szükség. Ezek rossz gazdasági politikát követnek, ezt hallottuk az Egyesült Államokban is, ez fontos tehát, hogy a jelenlegi szabadalmi rendszer, illetve innovatív box rendszer szépen lassan kivezetésre kerüljön. Ez a kutatást és a fejlesztést nem ösztönzi, erre megvannak a jobb eszközök. És végül úgy gondoljuk, hogy a kamat limitációs szabályokat ki kell bővíteni, a jogdíjak figyelembevételével. Hogyha ezek nem megfelelően adóznak, akkor itt is esetleg a levonhatóságot végig kell gondolni, vagy annak a lehetőségét. Fontosnak tartjuk, hogy az állampolgárok érdekeit képviseljük, és megfelelő kompromisszumokat sikerüljön tető alá hozni. Reméljük, hogy a politikai frakciók átgondolják majd az álláspontjukat, amikor szembenéznek az adófizetőkkel. Köszönöm, hogy az elnök zöldek részéről adom meg a szót. Köszönöm, Éva helyett szeretnék szólni. Röviden hadd mondjam el, hogy nem az észszerűtlen adó emeléséről van szó itt a javaslat kapcsán, nem a kiskapuk bővítéséről van szó, nagyon érdekes számomra az, ahogyan sikerül megállapodásra jutni itt a parlamentben, de a legfontosabb az, hogy az állampolgárok érdekeit képviseljük, még akkor is, hogyha néha nem értünk egyet egymással. Ami pedig a tartalmi kérdéseket illeti, én is köszönetet mondok a jelentéstevőnek, illetve az árnyék jelentéstevőknek, kiváló munkát végeztek. Fontos kérdésről van szó, ezért azt gondoljuk, hogy egyértelmű jelzést kell adnunk a tanácsnak, ambiciózus javaslatra van szükség, amelyel az adóelkerülést és az adócsalást megakadályozhatjuk, illetve a kiskapukat bezárhatjuk. Sajnos a tanács gyengíti az álláspontját bizonyos kérdések esetében, ezért nagyon fontos, hogy a parlament annál határozottabban emelje fel a hangját. A kompromisszum véleményem szerint bizonyos esetekben megfelelő ambíciószintet mutat, máshol kevésbé. Nagyon fontos a külföldi vállalkozásokra vonatkozó szabályozás, hogy erős ellenőrzésre van szükség illetve megfelelő adózási rátát kell kialakítani ezen váltók számára. Elfogadjuk a kompromisszumokat, ami a 15%-os küszöbértéket illeti. Ezen kívül úgy gondoljuk, hogy a parlamentnek határozott álláspontot kell kép- képviselni a hibrid mismatch esetében, illetve el kell kerülni a kettős adózást is. Fontos, hogy fokozatosan kivezessük a szabadalmakat, a szabadalomboxokat. Ahogyan elhangzott, ez nem a kutatást és a fejlesztést ösztönzi, hanem az adó elkerülésre ad lehetőséget. Az adócsökkentéssel kapcsolatos küszöbérték az OECD javaslatának megfelel, tehát ezzel egyetértünk. A módosítóink javítani kívánják a szöveget. Szeretnénk, hogy az adóhatározatok, illetve a vállalati adóztatással kapcsolatos kérdések nyilvánosak legyenek. Nem szeretnénk titkos jogszolgáltatást, hanem ehelyett egy szofisztikáltabb, többszintes, többszintű definíciót kell kialakítani az adóparadicsomok esetében illetve a pénzügyi tranzakciók esetében kivételeket szeretnénk látni. Látjuk, hogy a tagállamok sokszor védekező állásponton vannak, és ezzel egy adózási, az adózási kérdésben egy lista alakul ki ez segíti az adó elkerülést. Nagyon sok a kritika tehát, sok a fenntartás, mégis eh, emellett támogatjuk a jelentést, nagyon fontosnak tartjuk, hogy a nagy többség támogassa ezt. Az, e- az eredeti javaslatot nagy mértékben lehet javítani, de mégis nagyon fontos, hogy a tanácsnak határozott, konkrét álláspontot tudjunk benyújtani. Köszönöm, FD FDD-s kollégát nem, rá, nem látok. ENF, ENF-es kollega. You would like to take the floor on behalf of your group? No? Okay, so rapporteur. Oui, merci président. Et donc comme vous l'avez entendu, même si nous partageons Köszönöm. Valamennyien egyetértünk abban, hogy fel kell lépni az adóelkerülés ellen, a jobb és baloldal által javasolt módszerek némileg eltérőek. Tehát a, a, nyilvánvaló, hogy itt nincs mindenre alkalmas gyógyír. Szeretnék pontosítani valamit. A kompromisszumokat és a listát pénteken kiküldtük. Jelenleg még vita zajlik, és az azért van, mert megpróbálok, amennyire tudok, lehetőleg szélesebb körű egyetértést kialakítani a néppárttal, amely a legnagyobb frakció, ugyanakkor a többi frakció is számít a parlamenten belül, ezért vannak változások, de hogy Niedenmeyer úr is elmondta, én is egyetértek ezzel, ma este lesz még egy politikai ülésünk önöknek is, de a változások ugye itt a százalék arányok esetében ez nem fog alapvető változást jelenteni a kompromisszumokban, és meg vagyok győződve arról, hogy a holnapi szavazásig megoldást találunk. Köszönöm. Thank you very much. Uh, I think this has been an important uh, exchange of view. And... Köszönöm, egy nagyon érdekes uh, eszmecsere volt. To have a strong uh, parliament position tomorrow. És remélem, hogy ez alapján a parlament uh, holnap uh, határozott állásfoglalást tud kiadni. Niedermayer úr, valóban azt egy kicsit tisztezni kellene, amiről a raportőr beszélt, mert hogyha arról, beszél, arról fogunk szavazni, amit most benyújtott kompromisszumként, annak nem lesz nagy többsége mert úgy tűnik, hogy három frakciónak az aggodalmait nem veszik figyelembe. Tehát mi magunk a kompromisszumokba bele nyúlnánk, mert különben kockázatos lesz holnap szavazni. Tehát igazán nem értettem, hogy mi volt a konkrét javaslat a raportőrnek. Én úgy értettem, hogy a raportőr azt javasolja, hogy az alapján, amit itt ma eh, hangot, elhangzott önöktől. Térjünk vissza például a kamat problémára, és nézzük meg, hogy lesz-e valami fajta közös eh, álláspont. Nyilván megszületnek, eh, megszülettek a szavazó listák, kompromisszumok megvannak. Tehát igazándiból erről lehet szavazni, vannak erre is szabályok, vagy leginkább is, még inkább lehet, hogy nincsenek, de szavazni fogunk ezekről a módosítókról. Would like to make an attempt. De úgy értelmezem, hogy a raportőr megtesz majd bizonyos lépéseket, hogy nagyobb többség szavazza meg a jelentést. Én ezt bátorítani tudom. Legyen egyetértés ebben. Meglátjuk. Én egyébként két frakció részéről hallottam kritikát. Igazándiból nekem nincs olyan jogköröm, hogy beavatkozzak, vagy megváltoztassam a rendet. Bizonyos dolgokat tisztáztunk, legalábbis azt tisztáztuk, hogy mivel van probléma egyesek szerint. És szerintem and being as an... Fontos, hogy a parlament továbbra is élharcosa legyen az adóelkerülése elleni fellépésnek, ami politikailag és szimbolikusan is fontos. Ezzel lezárnám a vitát. Ma este lesznek frakciótalálkozók, illetve a frakciók szakértői eh, illetve illetékesei találkoznak, nyilvánvalóan megpróbálják a kompromisszumot kiszélesíteni, eh, adott esetben az előadók és az árnyék előadók is. Ezzel lezárom, illetve lezárnám, de Luke úrnak még megadom a szót. Köszönöm, elnök úr, angolul fogom angolul fogok beszélni, hogy egyszerűbb legyen a kommunikáció. Balc úr akkor azt mondta, ha jól értem, hogy a koordinátorok megállapodtak abban, hogy három órára a kompromisszumok készen legyenek. Na most vannak kompromisszumok, de nem széleskörű támogatottsággal. Vannak olyanok, akik, vannak olyan frakciók, amelyek támogatják, mások nem. Amennyiben az EPP és az SND kompromisszumot módosítják, abban a kicsi frakciók nem vesznek részt. Tehát nem tudjuk, hogy miről lesz a szavazás holnap. Ami sérteni azt a megállapodást, amit a koordinátorok megkötöttek. Tehát ennek fényében is javasolnám a holnapi szavazás elhalasztását, annak érdekében, hogy ne csak a nagy frakciók, hanem a kis frakciók is hozzáférjenek a kompromisszumok utolsó változatához, és tudják, hogy miről fognak vagy kell majd szavazniuk. Köszönjük, Luke úr. I can only reiterate what already said. De csak elismételni tudom azt, amit um, már mondtam. Van szavazólista, megvan a kompromisszumok szövege, volt egy vita. A vita célja többek között az, hogy azonosítsa a finom hangolás szükségességét. Nyilván ezt átlátható módon nyíltan kell megtenni, és ahogy én azt um, ha jól értem, akkor igazándiból egy-két kompromisszumra terjed csak ki a finom hangolás, majd holnap meglátjuk ennek mi az eredménye. A bizottság majd akkor eldönti, nagy nagyon legitim, legitim módon, hogy akar-e szavazni, vagy sem. De most jelenleg van egy érvényes napirendünk, megtartottuk a vitát. Én elnökként ezen a ponton nem avatkozhatok bele, folytatjuk a vitát. Eh, holnap pedig áttekintjük, hogy hogyan alakulnak a szövegek az esti találkozók fényében. Köszönöm. Point five, public hearing on the European Deposit Insurance Scheme. Az Európai Betétbiztosítási Rendszerről szóló nyilvános meghallgatás a következő napi rendi pont. Uh, Fontos nyilvános meghallgatásról van tehát szó. I would like to welcome all the speakers. Ezzel üdvözlöm az előadóinkat. Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívást. Colleagues, if someone wants to talk, please can leave the room. Ha valaki beszélgetni kíván, kérjük, hogy hagyja el a termet. Köszönet tehát az előadóknak, köszönjük szépen, hogy eljöttek és hozzájárulnak a mai eszmecseréhez. Nagyon fontos témáról van szó, a bankunió, illetve az EMU elmélyítésének fontos komponenséről szól ez a meghallgatás. Azonnal meg is adom a szót a jelentéstevőnek, de Lange képviselőnek a bevezető megtartására. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Igen, elég sok lenne a mondandóm, de mivel késésben vagyunk, ezért a bevezetőmet inkább megspórolnám. Kiváló előadóink vannak, úgyhogy ezért inkább a vita végén szólnék majd röviden, és azt javaslom, hogy csapjunk a lovak közé, Kezdjük el a meghallgatást. Először is nézzük meg az első panel keretében az EDIS állapotát, illetve nagyon jó lenne, hogyha ebben a témában megállapodásra jutnánk. jutnánk. Ez ugye arról szól, hogy az EDIS hogyan is működne ennek végleges formájában. aztán pedig megnézzük, hogy milyen lépésekre van szükség. Tehát, ahogy mondtam, inkább az előadókat, előadóknak adnék szót. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm. És ezzel rögtön meg is adom a szót a meghallgatás első panelének, első előadójának. Ennek a panelnek a címe az, hogy az EDIS hogyan működne annak végső kialakult fázisában. Egy nagyon izgalmas, nehéz kérdésről van szó, az első előadónk de Coupé úr, az EFDI elnöke. Uram, öné a szó. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Mr. Gualtieri. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, Gualtieri úr. Örülök, hogy eh, itt lehetek és részt vehetek ezen az ekon meghallgatásom. Röviden elmondanám, hogy mi ez az EFDI. Ez egy eh, non-profit szervezet, nemzetközi szervezet, Belgiumban van regisztrálva, 2002-ben alakult. Mi vagyunk a képviselői a betétbiztosítóknak, különösen azoknak a betétbiztosító támogató rendszereknek, 38 eh, rendszernek, illetve eh, további norvég, izlandi, illetve liechtensteini rendszereknek, amelyek amelyek gyakorlatilag az összes, lefedik a teljességét a biztosítás, a biztosításnak. Hozzá szeretnénk járulni a pénzügyi rendszer stabilitásához, és együttműködünk a, az Európai Bizottsággal. Az FD nyilvánvaló, hogy nem szabhatja meg, hogy az EDIS hogy fog működni a végső szakaszában. Én igazándiból a személyes véleményemet fogom szakértőként elmondani, e, meg hát az FD álláspontját is tükrözni fogja azt, amit mondok. Az edis kapcsolatos hivatalos e, irat is rendelkezésre áll, az FD hivatalos álláspontja tehát, ami a képviselőknek kiadott anyagokban szerepel. Először is én a kettes panelben szerettem volna inkább beszélni, mert érdekesebb téma az, hogy hogyan jutunk el az EDIS utolsó stádiumához, és nem arról, hogy hogyan fog az működni, miközben én egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy odáig eljutunk de mivel az egyes panelbe kértek fel szakértőnek, mégis arra fogok koncentrálni, amire a raportőr felkért. Az FD-nek egy nagyon határozott álláspontja van, az összes tagunk osztja is azzal kapcsolatban, hogy a bizottságnak kötelezettsége lett volna egy hatástanulmányt készíteni, illetve konzultálni, nem tették meg. Na most függetlenül attól, hogy szükség van-e az EDIS-re, úgy gondoljuk, hogy az Európai Bizottság 2010-es hatástanulmánya az nem lehet alapja a bizottság javaslatának. A a DGSD hatályba lépése, illetve az SSM és SRM hatásba lépése olyan dolgok, amelyeket figyelembe kell venni az EDIS kialakítása során. Tehát ezekkel a jogalanyagokkal 2010 óta jelentősen megváltozott a jogi környezet. Éppen ezért költséghaszon elemzésre is szükség van, hatástanulmányra, tehát ez az FD-nek a határozott álláspontja, vagyis nem készült megfelelő hatástanulmány, illetve nem volt elég széles körű a konzultáció, és szerintünk ezt még meg kellene tenni. Mi úgy gondoljuk, hogy ez nem a tanács és nem a parlament feladata, nem helyettesíthetik a bizottságot, a bizottság kötelességei. Tudom, hogy a holland elnökség 18 technikai küldő, kérdést küldött el az Európai Bizottságnak, és az én tudomásom szerint az Európai Bizottság mindössze egyre válaszolt. Ami a likviditást illeti, az kulcsfontosságú. A bizottság eh, nagy helyi sokkokról eh, számol be, illetve annak a lehetősége, tehát ez a feltevés, eh, és ez az, ami nagy likviditási igényt okozna, amelyet nem tudnak kezelni a helyi betétbiztosítási alapok. Én is úgy gondolom, hogy a likviditás a fő probléma, de az EDIS nem csak a likviditásról szól, hanem a veszteség megosztásról is. A nagy kérdés pedig az, hogy szükség van a veszteség megosztásra a jövőben. Szerintünk a, depozitor, a betétes preferencia bevezetésével nagy a valószínűsége annak, hogy a fizetésképtelenségi esetek nagy részében a betétbiztosítók a folyamat végén 100%-ot vissza fognak tudni szerezni. Tehát igazándiból nincsen szó a gyakorlatban e, veszteség megosztásról, hanem csak likviditásról. Éppen ezért kérdezzük, hogy nem lenne elegendő a közös hitelezés, nem pedig egy veszteség megosztó rendszer, e, közös hitelfelvétel. E, a az, hogy a fizetésképtelenségi eljárásokból gyorsabban lehessen visszaszerezni a betétbiztosításra gyűjtött adott pénzeket, az fontosabb lenne. Az EDIS javaslat az csökkenti a az ösztönzést arra, hogy 0,8% fölé menjenek az egyes tagállamok. Emellett az EDIS nem foglalkozik a fizetési kötelezettségvállalásokkal. Ezek egy része már tagállami szinten létezik. Az EDIS nem ismeri a kifizetési kötelezettségvállalást, egyes tagállamokban, a másokban nincs. Ez, ez igazándiból növeli a, az eurozóna és az eurozóna kívüli országok között a, az egyenlőtlenséget, illetve torzítja a piacot. Szerintünk az egyes, ami pedig a e, kockázat alapú kontribúciókat illeti, e, és a kettős hozzájárulás pedig nem mindig, e, a duális hozzájárulás pedig nem mindig lehetséges. Végezetül a személyes álláspontomat is ismertetném az EDIS javaslattal kapcsolatban. Vannak kétségeim a jogalappal kapcsolatban, és biztos vagyok benne, hogy a szakértők egyike másika is írt már tanulmányt a jogalapról, illetve a jogalap problémáiról. Erősen megkérdőjelezhető a jogalapja az Edisnek. Én azt szeretném, hogyha megfelelő alapja lenne az Edis javaslatnak. Ami a kockázat csökkentést illeti, az a legfontosabb, ezzel lehet a legacy problémákkal is foglalkozni. Az EDIS torzítja az inek és az autók közti verseny, tehát azok az EU-s tagok, amelyek nem tagjai az EDIS-nek, payment commitmenteket alkalmazhatnak továbbra is, az, eurózóna eurozóna tagjai viszont nem használhatnak ilyen payment commitmenteket. Aztán az eurozónán kívüliek választhatnak a 0,0%, a 0,5 és a 0,8%. Meanwhile, the members of the eurozone have to az eurozóna tagjai pedig payment commitment nélkül 0,8%-ra lesznek kötelezve. And I must remember you that the parliament has been into a parlament alternatív intézkedéseket, illetve alternatív eszközöket is gyakorlatilag bevezette a lehetőségként a betét garancia irányelvbe. Ezek igazándiból nem lesznek lehetségesek, csak akkor, hogyha a 0,8%-on felül lesznek ezek finanszírozva. Az eurozóna kívüli országok pedig igazán de valahogy mondtam, választhatnak a 0,0, a 0,5 és a 0,8 százalék között, és az alternatív mezőrökre is így nagyobb lehetőség van. To conclude, I understand my five minutes. Értem, lassan lejár az öt percem. Na most hogyan működik majd az EDIS a végső stádiumában, a steady state fázisában? Azt gondolom, hogy középtávon az euró Eh, zónán belül közös kölcsönfelvétel lenne az optimális megoldás. A DGSD 19. 5. szakasz már hosszú távú célról is beszél, tehát az egész EU-ra kiterjedő betétbiztosítási tervről, illetve rendszerről, amennyiben a közös hitelfelvétel az nem hatékony vagy nem elégséges, akkor nyilván lehet majd beszélni a kockázat csökkentésről, illetve kockázat megosztásról. Second speaker, Mr. Guntram Wolf, direct. Köszönöm, második hozzászóló. Eh, Guntram Wolf, a Bruegel igazgatója. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek, és beszélhetek az EDIS hosszú távú struktúrájáról. Ugyanez a hosszú táv, ez messze van, 2024 magasságában. Ez pedig azt jelenti, hogy valóban jó pár akadályról kell még beszélnünk, mielőtt hosszú távról gondolkodhatunk. Mégis egy-két általános megjegyzéssel élnék, hogyha megengedik, hogy miért fontos a betét biztosítás, és miért van szükség egy európai rendszerre. Az első gondolat egy kérdés tulajdonképpen, hogy mi is a szerepe a betét biztosításnak. Nos, részben kell tartani, hogy alapvetően arról van szó, hogy a bizalmat föntartsuk. Bizalmat a bankokban, a pénzügyi stabilitásban, tehát az ebbe vetett hitet megerősítsük. Természetesen a bankok felelősek a bizalom kialakításáért és biztosításáért, de bizonyos esetekben ezt a bizalmat nem tudják ajánlani, és ilyenkor egy biztosításra, betétbiztosításra van szükség. Hogy szükség van egy európai szintű rendszerre, nos, véleményem szerint három érv szól amellett, hogy egy európai rendszert hozzunk létre. Az első a méret. A biztosítás jobban működik, hogyha minél nagyobb mértékű a minél több számról beszélünk, tehát minél több biztosított egységről, itt a számok törvényéről van szó, hogyha két-három bankról van szó pusztán, és az egyik bankból nehéz eseményeket tapasztal, akkor az újratőkésítés bizony nagyon nehéz lenne, ezért minél több bankot be kell vonni a rendszerbe. A második érv a következetesség. Nos, nem gondolom, hogy fenntartható egy olyan rendszer, amelyben központosított a bankfelügyelet az LKB kezében, míg a betétbiztosítás decentralizált formájú. Hiszen ez azt jelenteni, hogy hogyha központi szinten az, a felügyelet nem teljesül, akkor a nemzeti szintnek kell belépnie, és frankfurti föderális szinten elkövetett hibáért fizetni, ez pedig nem működik. A harmadik érv pedig a bankok és az állam szétválasztása. Minden hivatalos közlemény és nem hivatalos közlemény is arra mutat, hogy a bankunió célja, hogy az államot és a bankot szétválasszuk. Így a betétbiztosítási rendszerbe vetett hit kulcsa mindig is a mögötte levő állam lesz, így a nemzeti betétbiztosítás azt jelenti, hogy ez a szétválasztás még nem valósult meg. És végül az utolsó gondolat a válságkezelés. Az ESM szerződés nagyon jól mutatja, hogy fizetésképtelenség esetén nem eh, lehet bailoutot biztosítani, ha csak egy nem valósult meg előzetesen egy bail-in. Így a betétbiztosítás a válság megoldását elképzelhetővé teszi, kivitelezhetővé teszi. Ezen kívül meg kell említeni a hitel, állami hiteleket. Nagyon jól tudjuk, hogy az államadóság általában az adott ország bankjának mérlegében jelenik meg, a probléma pedig az, hogyha ezt a kockázatvállalást nem csökkentjük az adott országban, és egy teljes európai biztosítást vezetünk be, akkor elképzelhető, hogy egy olyan rendszert hozunk létre, amelynek fizetnie kell a fiskális oldal hibáiért, bélin formájában. Ez azt jelenti, hogy részben biztosítanánk az állami veszteségeket egy hátsó kiskapun keresztül. A teljes körű európai biztosítás bevezetéséhez bizonyos fokú államadósági kockázatvállalás csökkentésre van szükség. Nagyon sokat beszélünk arról, hogy teljes biztosításra van-e szükség, vagy pedig viszontbiztosításra. Nos, azt hiszem, hogy a viszontbiztosítást csak részben választhatja le a bankokat az államtól, de természetesen itt van fejlődési lehetőség. Szerintem az edészt a viszontbiztosítással érdemes kezdeni, hiszen nagyon sok országban különleges jelenvonásokat látunk, például a betétek biztosítására, védelmére vonatkozóan, illetve nagyon is fragmentált a betétbiztosítási rendszer, ezért szerintem egy viszontbiztosítási rendszer kezdetnek nem is rossz. Mivel kevés az időnk, egy-két fogalmi kérdést, alapvető kérdést szeretnék még fölvetni. A betétbiztosítás ellen ö, hallottunk érveket, de hogyha ezeknek az érveknek eleget teszünk, akkor a nemzeti biztosításokat föladhatnánk. Itt arról van szó, hogy bizalmat alakítsunk ki, hiszen nem minden betétes tudja és ismeri a bank hitel struktúráját. E, így a biztosítás alapvetően a bizalom emeléséről, erősítéséről szól és utolsó előtti megjegyzésem, a megfelelő jogi és politikai alap fontossága. A 114-es cikkeiről már hallottunk, ennek a fontosságáról. Szerintem, hogyha európai betétbiztosítási rendszert hozunk létre, akkor ezt szolid politikai és jogi alapokra kell építeni, mert hogyha ez az alap gyenge, akkor nem hoz létre bizalmat. Ez azt jelenti, hogy megfelelő rendszert kell kialakítani, vagy megtartjuk a nemzeti rendszert, de hogyha csak egy félkész dolgot állítunk föl, amely technikailag nem állja meg a helyét, akkor ez nem hoz majd sikert. A hatástanulmányt nagyon fontosnak tartom tehát. Összességében azt mondhatjuk, hogy igen, az európai betétbiztosítási rendszer felé kell haladnunk, ez mindenképpen tanácsos, de csak akkor, hogyha ezt megfelelően tesszük, megfelelő jogi alapokra helyezzük, és valóban a bizalmat erősítjük ezzel, és megoldjuk az államadósággal kapcsolatos problémát. To Daniel Gross, Director of SEPS, e please. Thank you very much, sir. Daniel Gross, SEPS. E Köszönöm, elnök úr. Nemzetiség szerint nem teljesen kiegyensúlyozott ez a panel, de én is csak elismételni tudom, amit Kuntram már mondott. Kívánatos az, hogy legyen európai biztosítás, betétbiztosítás, mert a probléma lényege, hogy amikor egy nagy válság kitör, akkor a nemzeti kormányok kevésnek bizonyulnak, pont akkor, amikor a legnagyobb szükség lenne rájuk, az ő tűzerejükre, arra, hogy stabilizálják a bankrendszerüket. Éppen ezért én is amellett érvelek, hogy valamire szükségünk van, de amellett érvelnék, hogy a viszontbiztosítási rendszer elégséges nem csak az átmenetre, hanem a végleges, báz, eh, végleges fázisra is. Én úgy gondolom, hogy a viszontbiztosítási megközelítés megfelel a szubszidiaritás eh, elvének is, mert a gyakorlatban azok a problémák, amelyek fellépnek a betétbiztosításnál, vagy nagyon kis bankok által okozott problémák, vagy szisztematikusabb nagyobb bankok okozta problémák. Fontosabb tehát a kis bankokért a felelősséget fenntartani, e, ezekből lesz több, de nyilván kisebb összeget fednek le, tehát ezt a nemzeti szinten tartanánk ezt a felelősséget, e, a nemzeti már létező betétbiztosítási rendszerek eh, kezelnék ezeket, ráadásul egyes országokban adott esetben egynél több ilyen rendszer is van. Eh, ezek egy jó része nagyon jól működött. Eh, nyilván, amikor a második típusú probléma keletkezik, nevezetesen egy rendszer szintű probléma keletkezik nemzeti szinten, akkor van egy mechanizmus, legyen egy mechanizmus, amelynek révén a nemzeti betétbiztosítási rendszer fizetőképes marad, és tud kifizetéseket eszközölni. Erre jó a viszontbiztosítás, ami azt jelenti, hogy az európai viszontbiztosító csak akkor avatkozik be, amikor nagy problémával szembesül a rendszer, pont akkor, amikor a nemzeti rendszer adott esetben szorult helyzetbe kerül. Tehát én ezt a viszontbiztosítási rendszert, illetve azt a gondolatot, hogy a nagy tagállami sokkokat viszontbiztosítási rendszer kezelje, ezt tartom kívánatosnak, mert az eurozónán belül, és talán az EU egészén belül azt tapasztaljuk, hogy normális időkben a ciklikus sokkokat a tagállamok egyedül is képesek kezelni, de amikor ezek a sokkok túlerősek, vagy adott esetben az adott tagállam elszakad, le van vágva a nemzeti finanszírozási piacokról, akkor van szükség erre a külső támogatásra, és erre alkalmas a viszontbiztosítási rendszer. Amennyiben ezt választjuk, akkor nem lesz szükség egy nagyon nagy kiépült európai struktúrára, európai szinten, mert az európai viszontbiztosító fő feladata az az lenne, hogy egyfajta minőségbiztosító szerepet játszom a létező nemzeti biztosítók felett, betétbiztosítók felett. Ez ugyanolyan, mint a viszontbiztosítás a kereskedelem más területein. Nem igazándiból azt nézik, nem azt nézik, hogy mit biztosítanak a biztosítók, hanem az üzleti modellt, illetve a kockázatkezelési modellt nézik, amikor a viszontbiztosítási garanciát megadják. Tehát a viszontbiztosítónak igazándiból a bankrendszer szerkezetét kellene átvilágítani az adott rendszerben, a létező rendszer eh, szilárdságát, és magának a kormánynak a szilárdságát, mint végső hitelező szilárdságát, és éppen ezért nincsen szükség arra, hogy a viszontbiztosító részletekbe menően áttanulmányozza a nemzeti jogszabályokat, például a fizetésképtelenséggel foglalkozó jogszabályt, vagy más részletszabályokat, amelyek kihathatnak az egyes bankcsődökre, illetve fizetésképtelenségekre. Éppen ezért én úgy gondolom, hogy a, ez a betétbiztosítás tehát más, mint az újratőkésítés, vagy az átszervezés. Amennyiben átszerveznek egy bankot, újratőkésítik, az egy beruházás. Adott esetben elvárható, hogy ez hasznot is hajtson. Ez az SRF feladata, illetve az SRB feladata. Egy biztosítási rendszerben csak akkor van kifizetés, és adott esetben, ugye van veszteség, de minimalizálni kívánja a rendszer a veszteséget. Tehát a betétbiztosításnál teljesen más dologra van szükség, egy olyan rendszerre, amely azt biztosítja, hogy nemzeti szinten ellenőrzés alatt vannak a dolgok, és a nagy sokkok esetén van egy beavatkozási szükséglet. Kicsit olyan ez, mint amikor valaki biztosítást köt, és van egy önrész, az önrész nyilván az ember maga fizeti a kisebb kárértéknél, a nagyobb kárértéknél lép életbe a biztosítás. Tehát ezért fontos számomra, hogy minimális nemzeti szintű beavatkozásnál egy olyan rendszert tudunk kialakítani, amely mégiscsak a rendszer stabilitását, ahogy ezt Guntram is mondta, garantáljuk, az elkövetkezendő években pedig a bankok túlzott államadóság koncentrációját kell kezelnünk, tehát hogy túl sok államkötvényt, államkötvényel, illetve állami papírokkal rendelkeznek. Tehát, röviden összefoglalva, számomra a viszontbiztosítás nem csak átmeneti megoldás, hanem ez lenne nálam a végső fázis is. Köszönöm. Most nagy örömmel adom meg a szót Elke Könignek, aki az Egységes Felszámolási Testület elnöke. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim, köszönöm szépen, hogy meghívtak a mai bizottsági ülésre. Hogyan is működne az EDISZ annak végső kifejlett fázisában? Nos, ez egy elég széles körű kérdés, és számomra ez azt jelenti, hogy a kockázatcsökkentésről most nem beszélek. Az egységes szanálási rendszerről, illetve testületről. Természetesen ezek is nagyon fontosak, de ezt most inkább félretenném. Azonban egy pozitívummal kezdeném. Most arra a legtöbb tagállamban átültetésre került a betét garancia irányelv. A határidőt követően 12 hónappal ez Európa számára bizony nagy szó, hogy egy kicsit cinikus hangot üssek meg, tehát ez egy kiváló alap. A bizottsági javaslatot ismerjük, és mielőtt önmagam ismételném, kicsit nagyobb kitekintés keretében hadd mondjam el, hogy némileg nem értek egyet az előttem szólóval. Szeretnék emlékeztetni mindenkit, hogy a betét biztosítási irányelv kihívásokat támaszt elénk, hiszen az Európai Unió egy hatékony bankszonálási keretet hozott létre a BRRD segítségével. Ez azonban a háromszögnek csak az egyik oldala. Itt nem arról van szó, hogy az óriási beruházásoknak megtérítjük. Ez a bankszanálási rendszer azt a célt szolgálja, hogy a nagyobb bankok a kulcsfontossági funkcióval rendelkező, szisztemikus, szintű hatásra rendelkező bankokat segítse. Ez azt jelenti, hogy jó válaszra van szükség a kisebb bankok esetében is, és a betétbiztosítási rendszer egy bizalmi, bizalomra épülő rendszer, amelyre építhetnek a kisebb bankok. Tehát számomra a bankszanási keret mellett a háromszög másik két csúcsa a megfelelő betétvédelem, illetve egy hatékony fizetés, fizetésképtelenségi rendszer, tehát ez a három csúcsa a háromszögnek, hiszen, hogyha fizetésképtelenségi rendszer nem hatékony, akkor itt megint csak udarcot val az egész rendszer. Tehát három, három gondolatot kell figyelembe tartani. Az EDIS kialakításakor ez a második megjegyzésem. Meg kell győződnünk arról, hogy azok a bankok, amelyek nem jogosultak a bankszanálásra, tehát gondolok itt a kisebb bankokra, azok a fizetésképtelenségi eljárást indíthatnak, és a garancia rendszer segítségével a betétesek számára biztosíthatjuk a folytonosságot. Ez nagyon fontos. Fontos tehát, hogy megnézzük az irányelv 116-os cikkét, amelyek az alternatív intézkedéseket vázolják, és ezt kell megvalósítani Európai Uniós szinten. Ezzel valóban biztosítható a szolgáltatás folytonossága, Ezt azt gondolom, hogy alaposabban fontolóra kell venni, tehát itt további elképzelésekre van szükség. Aztán, hogyha megnézzük, hogy kinek mit kell tennie, akkor azt látjuk, hogy a bizottsági javaslat az SRB-re épít, amely az FDIC javaslatra épül, tehát itt egy közös rendszert állítanának föl. Itt különböző lépésekről beszélhetünk. A, először a viszontbiztosításra lesz szükség, de még ebben az esetben is a viszonbiztosító nagyon is aktív szerepet vállal. Nem csak arról van szó, hogy a, üzleti modellt vizsgálja meg, illetve fizet a jogos kérelmek esetében, és uh, itt fontosnak tartom azt, hogy egy hatékony bankszanálási választ tudjunk adni a kisebb bankok és a nagyobb pénzügyi intézetek, es, intézmények esetében is. Másrészt azonban a nemzeti betét garancia rendszerek nagyon fontos szerepet töltenek be, és ez így lesz a jövőben is, hiszen ez ugye a nemzeti jogszabályokban gyökerezik, és végül, de nem utolsó sorban, Fontos a megfelelő finanszírozás, hiszen a bizalmat csak a finanszírozott rendszerek képesek kiépíteni, nem pedig a potenciális gondolatok, ötletek. Köszönöm a figyelmet. Uh, Köszönöm ennek a négy szakértőnek a nagyon hasznos rövid előadást alternatív intézkedésekről is hallottunk. Most a raportőrnek és az árnyékeladóknak adom meg a szót, Eszter. Thank you very much. Maybe picking up on that uh, last point about uh, the onnan folytatnám, ahol befejeződött a nemzeti biztosító rendszerek működésétől kezdeném, illetve um, annak garanciájával kezdeném, és Kupály úr által elmondottakra reagálva, aki gyakorlatilag a nemzeti rendszerek összességét ismeri, eh, nem tudom, hogy ő hogyan értékelni a jelenlegi helyzetet, ugyanis most eh, a jogszabályt nemzeti szintre kell átültetni. Ön szerint a nemzeti betétbiztosító rendszerek most hogyan működnek, hogyan állnak, és milyen a finanszírozásuk. Nyilván nem az összes eh, tagállamra kérdezek rá, hanem esetleg csoportosítaná az országokat, vagy a megközelítésekben a típusokat mutatná be. E, aztán Wolf úr, aki e, beszélt arról, hogy mi a különbség az EU tagok és az EU zóna tagok és az EU zónán kívüli országok e, különbségeiről, ezzel mi is foglalkozunk. Az, Európa, az ETSZ-vel kapcsolatban, az etsz kapcsolatban, ugye ez az EU 19-re vonatkozó, és nem pedig a 28-ra eh, elvben, tehát erről mi a véleménye? Mr. Gross, to kind of... Gross urat pedig arra kérném, hogy a viszontbiztosítási rendszert kontrasztálja a Kupé által elmondottakhoz. Uh, and um, Mrs. Koenig, you haven't uh, no... Koenig asszony pedig um, and, and, and I couldn't resist. Um, uh, could, could you maybe explain if... Uh... El tudnám magyarázni, hogy miért fontos az, hogy a 800 os bailinable capital szintet fenntartsuk EU szinten. And uh, maybe finally a question on the national uh, options and És aztán a nemzeti opciókról és diszkrecionális lehetőségekről kérdeznék, ezt mindenkihez intézem, mi a véleményük erről. Kell-e, hogy legyen valami fajta mozgástér nemzeti szinten? Ehm, önök azt mondták alapvetően, hogy kevesebb, mint most van, de végül is meddig szűkítsük ezt a mozgásteret, vagy vagy mennyire legyen közösebb a rendszer. Nyilván ennél sokkal több kérdést fel tudnék tenni, de egyelőre visszafogom magam, és köszönöm még egyszer az előadóknak. Now, Elisa Ferreira, SND Group. Köszönöm, Liza Ferrerrel következik. Köszönöm szépen eh, az előadóknak, köszönöm az előadásokat. Először is Kupé úrhoz fordulnék. Ezzel de Lange asszony kérdését szeretném én is megemlíteni, illetve meg, megismételni. Hogyan lehet a különböző rendszereket összevetni átláthatóság, illetve funkció tekintetében? Hogyan látja egyenlő a játéktér, vagy ö, nagy különbségek vannak, és hogyan lehet ezeket összevetni? Wolf úr, köszönöm szépen, hogy ö, felsorolta a különböző elemeket, amelyek kell a bankunióhoz hozzáfogtunk. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy ezeket felidézzük. Ott van az államadóság kérdése. Nem tudom, hogy ez az egyetlen kockázatforrás-e, és szeretném megtudni a véleményét, hogy az átláthatóság hatékony-e, illetve fontos-e a hitelek esetében aztán nem tudom, hogyan számoljuk ki a Capital 3, tehát a tőke 3-at. And you make this split, so you are... A kis és nagy bankokról beszélt. Ezzel feltételezét talán, hogy a kisebb bankoknak nem kell hozzájárulniuk a közös bankszonálási alaphoz? Esetleg egy nemzeti szanálási rendszerre gondolt? hiszen hogyha ugyanaz az ellenőrzési rendszer és ugyanabba az, a szanálási rendszerbe integrálódnak, akkor, akkor a betéteseket egyenlően kell biztosítani, tehát itt hasonló, hasonló játékteret kell biztosítani a bankunión belül. Könning asszonyhoz fordulok, hogyha összevetjük az európai helyzetet Az FDIC volt a kiinduló pont. Azt akartuk, hogy egy szisztemikus válságot, egy, vál, egy akármilyen válságot kezelni tudjunk, és felmerül a kérdés, hogy ez a kezdeti kép mennyiben kell, hogy módosuljon. Köszönöm, és megadom a szót a válaszra. Köszönöm szépen. Hogyha jól értettem, akkor Gross úr arról beszélt, hogy az EDIS-t uh, úgy lehetne bevezetni, hogy a nemzeti kompetenciákat ez csak minimálisan érintse. Wolf úr is utalt arra, hogy a tagállamok még nem döntötték el a saját nemzeti gazdaság és fiskális politikájukat, nem erről nem hoztak végleges döntést, amely a mérleget bizony nagy mértékben befolyásolja majd a bankok esetében. Kérdés, hogy hogyan lehet kialakítani egy, egy, egy megfelelő rendszert, EDIS rendszert, amely figyelembe veszi ezeket a aspektusokat. Aztán a nemzeti fizetés, fizetésképtelenségi törvények nagy eltérést mutatnak. Nem tudom, hogy az EDIS ezzel hogyan tudna megbirkózni, önnek mi a véleménye. Aztán Königasszony. Az egyik fontos üzenete az volt, és itt utalnék Ferrer asszony hozzászólására, hogy megoldásra van szükség a kisebb bankok esetében is. Nagyon sokat beszéltünk a bankok hozzájárulásáról, még az LKB e is megemlítette ezt a saját jelentésében, illetve véleményében, amelyet az EDIS javaslatról fogalmazott meg. A kérdés tehát az lehetne, hogy a kisebb bankoknak nagyobb mértékű hozzájárulást kell befizetniük? Hiszen itt a betétesek kompenzálásának a kockázata esetleg nagyobb. Köszönöm, Szilvi Gulár. Merci, euh, Robert. Köszönöm, Roberto. Mindenkinek köszönöm, aki jelen van. Azt hiszem, nagyon hasznos, minden sok kérdés felvetődött, csak euh, két dolgot vetnék fel, amely fontos számomra. Az első mindannyiuktól, hogy mi a véleményük a bankokra való kihatásáról ennek az intézkedésnek az euróvezeten belül és azon kívül, hiszen fontos a 28 tagállam területén az egységes játék feltételek kialakítása, hogy ne legyen túlz, torzulás és Guntram úrtól képzel, kérdezem a jog alapa kapcsolatosan. Ugye láthattuk ezt a kalandot ezzel az állásfoglalással, és egyetértünk, hogy továbbra is akkor a szerződések keretein belül akarunk megmaradni, hiszen ez a Sand Legal Basis, ami jelenleg Nagy-Britanniában található meg. Köszönöm. Thank you. Dimitrios Papadimoulis. Köszönöm, Papadimulis képviselő következik. Köszönöm, elnök úr. Én is köszönetet szeretnék mondani a, az előadóknak ezekért a beszámolókért. Csak néhány pillanatot kérek, hogy mindenki felves a fülhallgatóját, és a következő kérdést szeretném feltenni. Először is elmondanám, hogy mennyire meglepett hogy mennyire egybecsengenek a szakértők véleményei. Még fontosabb, hogy a parlamenten belül is egybehangzó vélemények hangzottak el. Fontos, hogy a harmadik pillér esetében előrelépés történjék. A kérdésem a négy előadóhoz a következő. Mikor fog majd működni mindaz, amit önök leírtak? Sok évre van még ehhez szükség, sokat kell még várnunk mindezek megvalósulásaig. És aztán Kupej úrhoz intézem a kérdést, mi az ön véleménye a bizottság javaslatát illetően? Inkább negatív vagy pozitív az ön véleménye a bizottság javaslatát illetően? A többi előadó esetében pozitív hozzáállást tapasztaltam, de önt illetően ön elviekben támogatja ezt a bizottsági javaslatot? Aztán, hogyha alapvető dolgokat javasolhatnának, egy vagy két dolgot, amelyet önök szerint számításba kellene venni, vagy hol módosítanák a bizottság javaslatát? Melyek ezek az alapvető pontok? Thank you, Philip Lamberts. Uh, good afternoon, everyone. Uh, Köszönöm, jó napot kívánok! Guntramhoz és Danielhez tennék fel kérdést. Az egyik módja az, hogy csökkentsük a kockázatot és a bankok, valamint a szuverén közti túlszoros kapcsolatot, az az lenne, hogyha One way of doing it is to say okay to the Italian... Egyfelől az olasz bankoknak mondjuk azt mondanánk, hogy olasz államadóság ne legyen náluk sok, ugyanakkor a másik módja az, hogy minden európai országot vagy tartományt bátorítani kell arra, hogy diversifikált portfóliót állítsanak össze az államadóságokból, illetve az államkötvényekből. Ez gyakorlatilag már eleve terítené a, a kockázatot. Mi az önök véleménye erről? Tényleg nagyon érdekelne. And, and well, the question was to Ms. Koenig as well. Königasszonyhoz is szólt a kérdés. E, igazándiból a rendszer nem tetszik az első hozzászólónak, tehát az ő véleménye az értelemben nem is érdekel. I'm not. I can receive the question. So Marco Zanni, no, it's not. Marco Zanni nincs itt. Anemans. Ja, excuseer. Ik zou gewoon aan eh, de sprekers mogen zelf bepalen wie de... Nos, majd az elődök eldöntik, hogy ki fog válaszolni. Két kérdésem lenne. Milyen volument kezelnek egyáltalán? Ez nem világos. Ideig nem hallottunk referencia értéket. Ha a régi referencia értéket megnézzük, az 55 milliárdot, amiről Grossz úr beszélt, hát most például Belgium 2008-ban 20 milliárdot igényelt a verseny során, most nyilvánvaló, hogy nem ugyanazokról az összegekről beszélünk. Tehát milyen összegekre lenne itt szükség? A második kérdés. Talán még az elődök kiegészíthetik ezt, néhány információ már van erről. Itt a jogi kontextusra irányul a kérdésem. Ez egyfajta szürke zóna. És van, aki eljárást indít ezen gyakorlat ellen, hiszen az EU szerződéseknek mindez nem felel meg de megmenthetjük e az euróvezetet ilyen módon ebben a, szürke, ebben a szürke zónában mozogva, vagy van egy, egy jogi vita arról, hogy hogyan óhajtják megoldani ezt a jogi jellegű problémát. Thank you. Now for the cash DI, I have Jakob von Weizsäcker first. Cash DI Yes, thank you, Chair. Um, I just have a, um, a, a, one specific question to... Egy konkrét kérdésem van Danielhez. Van egy kis szimpátiám a viszontbiztosítás iránt. Vannak például a szubszidiaritásra járó előnyök, de két probléma van ezzel, és kíváncsiak a véleményére. Az első az, hogy nincsen fiskális backstop eurózóna szinten, sem a bankszenálási alappal kapcsolatban, sem pedig a jelenlegi viszontbiztosítási rendszerrel kapcsolatban. Tehát a, a pénzek elégségesek lennének-e, a volumen elégséges lenne a jelenlegi e, viszontbiztosítási rendszernél ahhoz, hogy a bizalmat biztosítsa, és aztán van egy nagyon gyakorlati kérdés, hogyha egy viszontbiztosítási rendszernél maradunk, akkor kockázat alapú hozzájárulásokra van szükség. Tehát az egyéni rendszerek egyes elemein függ, függne ez az egész. Na most önnek van tapasztalata, mennyire reális az, hogy tényleg bevezessünk egy komoly kockázat alapú hozzájárulási rendszert. Ez lenne tehát a két gyakorlati kérdésem. Elismerve, hogy az önérvelése a viszonbiztosítási rendszerrel kapcsolatban alapvetően e, meggyőző. Péter Simon, a kérdésem az utolsó szakaszra vonatkozik, és úgy fent az a helyzet, hogyha a közösségi alap viszonylag üres, vagy kiürül, akkor delegált jogi aktusban kell majd később meghatározni, hogy ki fogja ezt az alapot majd feltölteni, vagy pedig vannak már pontos paraméterek e tekintetben, a jelenlegi tervezetben, hogy hogyan kezelik majd ezt a helyzetet. Hogyan képzelik el az alap ilyen jellegű újra feltöltés, feltöltését annak fényében, hogy itt esetleg bizonyos bank típusok hosszabb távon is nehéz helyzetbe kerülhetnek azzal a következménnyel, hogy a bankvilágnak csak egy részét lehet majd felkérni az alap újra feltöltésére. Látnak -e egy fajta veszélyt, és hogyan lehet ezt kezelni? Thank you. So I don't have other requests for cash DI, so we can... Uh, Más nem kért szót itt most. Először akkor megadom a szót Kupály úrnak. Köszönöm, elnök úr. Delenge úr és Ferreira asszony kérdésére válaszolva. The member states of the present guarantee schemes, um, I have to come back to what... Vissza kell térnem egy kicsit arra, amit König asszony mondott. Egyelőre még nem vette át a DGSD irányelvet sem az összes tagállam, ami azt jelenti, hogy az új szabályokat még nem alkalmazzák a betétbiztosítók, ez nyilván megint csak kritikára adhat okot, mert valójában anélkül vezetnek be új jogszabályt, hogy a régi működne. Structured the way. What I can say, um, we are working closely to... De folyamatosan update az információt a tagjainktól, tehát E hétnapos kifizetési határidőről van szó általában. The depositor wants to use um, uh, interim phases with longer payout. Aztán vannak interim szakaszok, hosszabb, illetve adhok uh, kifizetések és uh, hosszabb kifizetési szakaszok. Vannak olyan um, biztosítók, amelyek alternatív intézkedések mellett, illetve előzetes beavatkozó intézkedések mellett állnának. Um,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 figyelembe véve az előző finanszírozást. A DGS 0, 0,8 vagy 2,0 vagy 2, tehát ez mind óriási eltéréseket von maga után. Szívesen megvizsgáljuk a illetve dokumentumot készítünk a megvalósításról, és ezt elküldjük az ekonnak. Ami pedig Gulár asszony kérdését illeti, a 352-es cikkely lehetne megfelelő jogi alap, legalábbis ez az egyik feltételezés, és a kormányközi megállapodások is egy lehetőséget nyújtanak. Ami a 40-est illeti, szerintem A 114-est illeti, ezzel kapcsolatban vannak kétségeink. Hogy mi a helyzet a harmonizációval, a kockázatcsökkentéssel, hogyan nézzen ki ez út a legvégső modell. Nos, azt hiszem, hogy itt a több időre van szükség. A bizottsági javaslata kapcsolatos személyes meglátásom pedig a következő az EDIS, a bankunió szükséges eleme, Nagyon sok előfeltételnek kell teljesülnie, megfelelő hatástanulmányra van szükség, kockázatcsökkentésre, illetve még jó pár tényezőnek teljesülnie kell. És természetesen e, itt egyértelmű a tendencia, hogy egy európai rendszer jöjjön létre, nem pedig egy eurozóna rendszer. Anmans úr egy elköltött 20 milliárd euróról beszélt, itt azonban bankszanálásról van szó a Fortis esetében Belgiumban. Ahogyan korábban is elmondtam, itt inkább likviditásról beszélünk, nem pedig veszteségről. Nincsenek konkrét adataink a végeredményt illetően, hiszen tavaly szeptemberben voltak adataink, a betétek garanciáját illetően, de azelőtt semmi elképzelésünk nem volt arra, hogy ezek az adatok hogyan alakulnak. Tavaly szeptember óta vannak csak adataink, és azóta lehet megpróbálni kiszámolni azt, hogy a betétek hogyan növekednek, vagy hogyan növekednének the a úr kérdése is nagyon fontos. A finanszírozásnak egyértelműnek kell lennie, rögtön a kiinduló ponttól kezdve. Ez egyértelmű. Tehát nem csak a veszteségek finanszírozásáról van szó, hanem a normális finanszírozási struktúráról, a napi finanszírozásról. Ezt most kell szabályozni első szinten, hogy ez átlátható és világos legyen mindenki számára. Köszönöm. Just on this answer, thank you Mr. Coupe, but I, I think I, I was not clear enough in my question. Akkor a kérdésem bizonyára nem volt elég egyértelmű, Cooper úr. Amennyiben további anyagot küld nekünk, akkor a jelenlegi helyzetre koncentráljon, tehát a jelenlegi helyzetre, mert a, a jogszabály átültetésével kapcsolatban tudunk kapni információt a bizottságtól is. Tehát mennyire átláthatóak a rendszerek, és hogyan lehet összehasonlítani egymással ezeket. Ezért elnézést, hogyha esetleg én fogalmaztam rosszul a kérdésben. Persze tudok adatokat küldeni majd a rendszerekkel kapcsolatban, ahogy azok ma működnek, és ezeket folyamatosan updateljük, akkor, amikor információt kapunk a tagoktól, változik a nemzeti rendszer, vagy átveszik az EU-s jogszabályt van magárendszer, állami rendszer, vegyes rendszer, eh, payboxes, kockázatminimalizálók, ex-ante kontribúciók, eh, vannak eh, olyan rendszerek, amelyeknek 2,5-ös a cél, cél összege, vagy cél, cél Genius, we have been getting célja, célkitűzése. This is implemented and will be transposed Hát eh, a 28 tagállam most létező rész, most létező rendszeréről nagyon szívesen adok önöknek információkat. One, one thing is sure that for the parliament intergovernmental... Igen, köszönöm szépen. A kormányközi megállapodás tehát nem a megfelelő jogi alap, ennyit leszögezhetünk. Wolfor. Thank you very much. So I got nine questions and I think I have only three or four minutes kilenc kérdést kaptam, és három vagy négy perc áll rendelkezésemre, úgyhogy megpróbálom csoportosítani ezeket. Az első. Banking Union has two different logics. One logic is about single market, one... Az eurozónára vonatkozott. Nos, a monetáris unió logikáját követtük. A monetáris unióban volt egy óriási válság. A bankunió létrehozása a monetáris unióra vonatkozóan valóban torzító hatása van az Európai Unió többi részére. Ez azt jelenti, hogy ha egy, az eurozóna számára hozunk létre betétbiztosítási rendszert, akkor ez hatása lesz a nem eurozóna országokra is. Ezt láttuk a monetárius unió esetében, tehát amikor létrejön az LKB, e létrejött, másképp, másképp férnek hozzá a likviditáshoz és a különböző eszközökhöz az eurózónán kívüli országok. Tehát itt is megvolt a monetáris unió létrehozásának a következménye. A második gondolat, hogy milyen szintű harmonizációra van szükség, némi nemzeti hatáskört meghagyhatunk-e, aztán fölmerült a fizetésképtelenségi ö, jogszabályok kérdése. Nos, azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban véleményem elég egyértelmű, hogyha teljes szétválasztást szeretnénk elérni, tehát a bankokat elválasztani az államtól, akkor teljes körű betétbiztosításra van szükség. Ezt azonban nem valósíthatjuk meg anélkül, hogy teljes harmonizációt ne hoznánk létre a betétbiztosítási rendszer működését illetően. Itt pedig ez már elég messze megy, hogyha politikai szempontból értékeljük ezt a kérdést, akkor azt látjuk, hogy bizonyos hatáskört meg kell tartani nemzeti kézben. Gondolok itt például a betétek különös kezelésére vagy bánásmódjára, akkor mondjuk az ember egy házat vesz. Hogyha egyetlen európai betétbiztosítással betétbiztosítás keretében gondolkozunk, akkor ezek a specifikumok nem megfelelően érvényesülnek. Ezért a viszontbiztosítási rendszert jónak tartom, hiszen itt érvényesül a szubszidiási elem, és alacsonyabb szinten bizonyos ország specifikumok érvényesülhetnek. Így azonban nem lehet teljes mértékben szétválasztani a bankot az államtól. Tehát itt fontos ezt megjegyezni a következetesség érdekében. Hogy az állam -e az egyetlen kockázat? Nem, természetesen van még más kockázat is. A kérdés pedig az, hogy az egyéb kockázat mennyiben függ a nemzeti politikáktól. ne- függnek ezek a kockázatok a nemzeti politikától. A kérdés azonban, hogy van-e olyan szándékos politikai elképzelés, amely mondjuk kialakít egy európai betétbiztosítási rendszert. Egy, a görög válság esetében szélsőséges helyzet állt elő, és Görögországban senki nem akart görög bankokba betétet tartani. Tehát itt van egy erkölcsi kockázat, létrehozunk egy fizetésképtelenségi jogszabályt, de szerintem itt a erkölcsi kockázat érv túlságosan nagy súlyt kap. Kicsit lazábban kell értékelni ezt a kérdést. Aztán van még valami, ami szerintem azonban valós problémát jelent. Ami a bankok mérlegét illeti, hogyha nagy mértékű az államadóság, és mondjuk egy olyan bankról van szó, amelyet csak a betétek finanszíroznak, és némi tőke, és fennáll a államadóság esete, nagymértékű államadóság esete, akkor az ezzel kapcsolatos nem teljesítés ugye veszteséget von maga után. A nemzeti fiskális politikák ugye nemzeti szintűek, ezért utolsó mencsvárként ott van az államadóság bail-inje, Ez nagyon kellemetlen, nagyon ritkán nyúlunk ehhez az eszközhöz, ideális esetben soha nem szabadna ehhez az eszközhöz fordulni, de egy ebben az esetben a jelenlegi struktúrában ez a probléma fönnáll. És ezzel rá is térnék Lambert úr kérdésére, ami a portfólió diversifikációját illeti. Nos, amíg ebben a jelenlegi rendszerben dolgozunk, valóban az államadóságot diversifikálni kellene az egész bankrendszerben, illetve az egész eurózónában. Egy érdekes opció az lehet, hogyha állami kötvényekkel foglalkozik egy bank, akkor ez diversifikált portfólió, még mindig van, megvan az államadóság kockázata, azonban ez a portfólió mégis más bánásmódban részesül. Ami pedig a jogi alapot illeti, nem vagyok ennek szakértője, de hogyha egy olyan dolgot hozunk létre, amelynek nincs megfelelő jogi alapja, és aztán válságba torkolik, az ugye a végén bíróság elé kerül az ember, és akkor valóban eh, szétpukkan a bizalom, tehát megfelelő jogi alapra van szükség. Én is hallom, hogy eh, vannak, akik azt mondják, hogy a 114-es cikk nem megfelelő. Itt azt hiszem, hogy a jogászok véleményét kellene kikérni. Ami pedig az alapok feltöltését illeti, hogyha nagy sok éri a rendszert, akkor a betétek alapján töltjük föl ezt az űrt. Köszönöm. Daniel Gross. Thank you. Let me also try to group the questions a bit. Nos, a kérdéseket megpróbálom összefogni. Milyen fajta módosításokra lenne lehetőség, hogyan lehetne a bizottsági javaslatot módosítani. A kölcsönös hiteleket illetően, hogyha nem lenne mindez elegendő a nagy sokok esetén, tehát hogyha ilyen helyzet áll elő, akkor nem adunk már hiteleket, biztosító társaságtól kapnánk összeget a leégett házunk újra felépítésére. Nos, azt hiszem, hogy ez a kölcsönös művelet nem lenne hasznos. Nos, e, a szomszédunkat semmiképp sem kezelnénk így, de a biztosításokat ugyanolyan szintig kellene biztosítani a betéteket, mint más bankok esetében. A bankok nagyságát, illetően a nemzeti rendszerek tudnak kezelni ezeket a problémákat. Nagy különbségek vannak a között, hogy mennyi, mekkora áttekintésük van a nemzeti rendszereknek ezen helyzetek fölött, és a nemzeti rendszerek sokkal jobban meg tudják ítélni a helyzetet, mint például Frankfurtból meg tudjuk ezt tenni a banki kockázat tekintetében. És ezt tehát nemzeti szinten hagyhatnánk. Ezek a kis bankok nem jelentenének kockázatot az adófizetők számára. Aztán a viszontbiztosításra vonatkozó kérdést illetően. Ez különleges problémákhoz vezetne, akár a backstopok vonatkozásában, vagy az összegek tekintetében a kockázat alapján. Mindenféleképpen van egyébként kockázat, és most egy közvetlen európai rendszer révén, vagy akár a viszontbiztosítás révén lehet ezt megoldani. Nem hiszem, hogy ez valós probléma és az összegeket illetően az e FFS kapcsán megmutatkozott, hogy a kormányok közötti együttműködés eh, ha hagyjuk ezt az ügyet, akkor minden országnak egyetlen célja lesz a tárgyalások során, hogy pénzt takarítson meg de természetesen ez összességében lehetetlen, mindenki nem cselekedhet így. Így tehát a közös nevező, a legkisebb közös nevező meglehetősen kicsiny a kockázat alapján. A viszont biztosítás esetén lehetne egyfajta federális irányvonalon dolgozni, nem feltétlenül a kormányközi együttműködés keretében és így módon jobban lehetne differenciálni a kockázatokat. Ez egy makroökonomiai kockázat lenne. Így módon a nemzeti betét rendszer összegeit, le, illetve a nemzetgazdasági helyzetet vennék figyelembe. Ami pedig a túlzott egyenlőtlenségeket illeti, itt felvetődik a nemzeti szintű sokkok kérdése. A bizottság itt csupán szankciókkal avatkozik be, azonban a kockázat tekintetbe vételével kellene beavatkoznia. És ez egy alternatív ö, szankciófizetés lehetne, és egy fokozatos módot jelentene. A viszontbiztosítási eljárás számomra két további előnyel jár. Gyorsabban végre lehet ezt hajtani, mert a már létező nemzeti rendszerek alapján működne ez, és így lehetségessé válna az a differenciálás, amelyet Kodron úr említett, anélkül, hogy magas szintű harmonizációt vezetnénk be, akár az inszolvencia szabályok tekintetében. Tehát lehet harmonizálni a jogszabályt, azonban az eljárást, az eredményt azt nem vagyunk képesek harmonizálni. Csak Olaszország példáját mondhatjuk, mennyi ideig tart ugyanannak a jogszabálynak a végrehajtása Milánóban, illetve Palermóban. Azt hiszem, hogy a szakbizottságok elnöke jobban ismer ezt a helyzetet, mint bármelyikünk. Tehát itt a végrehajtás kérdésemet vetődik fel. És aztán az eljárást illetően az euróövezetben és azon kívül itt a, kisebb, itt a különbségek egyre kisebbek, tehát hogyha egy ország nem tagja a bankuniónak, akkor is kérhetne viszont biztosítást a saját, ha a saját bankrendszere nyomás alá kerül. Itt a kiegészítő előny abban állna, hogy az Európai Unió és az Euróövezet közötti dihotómia korlátozódna. Elnök, köszönöm, Elke Kölnig kap szót utolsóként. Köszönöm, Lange asszony kérdésére nem tudok rövid választ adni. Is the toolkit, the SRB or the single resolution mechanism. Ez egyfajta szerszámos készlet, amiről itt szó esett a szanálási rendszerben, és a nagy bankok tehát szanálhatóak, és vannak ösztönzők is a szanálásra, mindig is azt mondottuk, hogy nem látjuk szükségességét hogy megváltoztassuk az eljárásmódunkat e tekintetben. A 8 százalék a banki alapon még akár alacsonyabb is lehet, az EU nagy bankjai számára, amelyek a mi mandátumunk részét képezik. Azt hiszem, ez egy jó kiinduló pont, és ezt az MREL döntésünket kvantitatív szempontból így lehet rögzíteni, de ennyiben is hagynám. És most pedig azon kérdésekre válaszolnék, amelyek még felmerültek. Itt főleg arról volt szó, hogy milyen fő változtatásokra lenne itt szükség. Azt hiszem, hogy Grósz urat nagyon figyelmesen hallgattam, amikor a viszontbiztosításról beszélt, és a kockázatokhoz kapcsolódó összegekről. Ez egy jó kezdet, azonban egy célorientált rendszert kell kialakítanunk, amely alternatív intézkedéseket is tartalmaz. És ez kapcsolódik Ferreira asszony második kérdéséhez. Mit is tanulhatunk az FDIC-ből, az FDI kettőből, mit, kapcsol, mit tanulhatunk ezekből a történetekből, amikor a betétbiztosításról van szó. Szerintem világosan meg mutatkozik, hogy kihasználjuk a lehetőséget a betétek átvitelére más intézményekhez. Ez a leghatékonyabb eljárás, és azonnali hozzáférést kell biztosítani, nem pedig hétnapos hozzáférést ehhez a szolgáltatáshoz. A vevők szemére és ez az egyik legfontosabb eszköz, akár európai szinten, akár viszont biztosítási rendszer segítségével nemzeti szinten garantáljuk ennek az eszköznek az alkalmazását. És aztán arra a kérdésre vonatkozóan, hogyha az inszolvencia jogszabályokat harmonizáljuk, és az inszolvencia eljárást, hogyan tehetjük ezt meg? És itt visszatérek egy másik kérdésre. A kisebb bankok a felkínált megoldások összevetve a nagyobb bankokkal. Ha jól értettem, akkor a legtöbb esetben az a helyzet, hogyha tehát egy nagy bank egy megbízható eszközzel rendelkezik, és egy szanási alap is létrejött, akkor alig tudom elképzelni, hogy a DGS nagy veszteségeknek lennek kitéve. A kisbankok esetében más a helyzet, ezen esetekben nem lesznek kritikus funkciók, hiszen a belső piac stabilitását ők nem veszélyeztetik, vagy nem veszélyeztetnek egy tagállamot sem. Itt a védzáradék eh, esetében kell biztosítani, hogy ne legyenek egyenlőtlen szabályok, ha a nagyobb bankok eh, biztonságosabbak a pénz befektetésére. És hogyha itt ahhoz a kérdéshez kapcsolódunk, hogy ki eh, fizessen többet, szerintem mindenkinek azonos összeget kell fizetnie és azok, akik nem férnek hozzá a szanási alaphoz, Nos, azoknak is be kell fizetniük az alapba, hiszen ezáltal stabilitás jön létre. Ezt tehát nem szabad megkerülni, valamennyi bankra vonatkoznia kell ennek, mindannyiunknak be kell fizetniük a betétbiztosítási rendszerbe, így teremthetünk bizalmat és stabilitást. A differenciálás az állami kötvényeket es illetően, hát nyilván nincsen kockázatmentes értékpapír, hogyan lehet a kockázatot csökkenteni, enyhíteni. Én inkább egy harmonizált eljárásmód híve vagyok e tekintetben, amikor is határokat állapítunk meg a koncentráció vonatkozásában, de nem azt írjuk elő, hogy mibe lehet befektetni. Aztán, hogy milyen összegekről is beszélünk arra a kérdésre válaszolva, illetve hogy lehet feltölteni az alapot, hogyha az kimerült. Nos, itt világos megértést kell kialakítani ezen kérdéseket illetően. A betétek 1%-a ez egyfajta benchmark, vagy a 0,8% a benchmark a betétbiztosítási rendszer számára, és azt hiszem, hogy ez legalábbis egy jó kiindulási pont, és aztán tovább kell majd vizsgálódnunk. Azt hiszem, hogy itt visszanyúlhatunk az egységes szanási alap példájára, azt illetően, hogy hogyan lehet újra feltölteni majd ezt az alapot. De mindennek az azonos időben kell történnie, vannak persze korlátai annak, hogy mit lehet ebből finanszírozni. Talán valamit el is fejtettem, de ennyiben hagynám. Köszönöm. Rendkívül érdekes volt ez az első panel. Áttérünk a másodikra. A két dolog összefügg egymással. Bertrand Rosebeck úr kap szót először a CEP részéről. Köszönöm elnök úr, tisztelt képviselő, köszönöm, hogy meghívtak és lehetőséget adnak arra, hogy az Edisről beszéljek. Ahogy az egyes panel szakértői már elmondták, és ehhez igazándiból lehet, hogy fogok hozzátenni néhány dolgot, onnan kell kiindulni, hogy van-e hozzáadott érték, és én úgy gondolom, hogy van hozzáadott értéke az Edisnek ahogy az már itt elhangzott, a biztosítási elmélet azt mondja, hogy a nagyszámok törvénye alapján Valójában itt csökken a biztosításnak a költsége és az állóképesség nő, a rendszer állóképessége, miközben a pénzügyi stabilitás is nő. Ahhoz, hogy ez bekövetkezzen, vannak előfeltételek, amelyeket mindenképpen teljesítenünk kell. Öt előfeltételt írtam föl magamnak, és akkor most ezeket venném egymás után számba. Ahhoz, hogy legyen értelme az Edisnek, legalábbis konszenzust kell kialakítani arról, hogy mi is a célja ennek az egész dolognak, és hogy a célnak megfelele az EDIS. A, a betét garancia alapok a nagy rendszerkockázatokkal nem tudnak mit kezdeni, kisebb intézményspecifikus csődökkel tudnak valamit kezdeni, tehát az EDIS nem szükséges igazándiból ahhoz, hogy a kis intézményspecifikus csődökkel foglalkozzanak, mert a nemzeti rendszer elég. Ugyanakkor nem lesz képes önmagában megfelelni a nagy szisztemikus válságoknak. Három alternatív politikai lépés lehetséges, amelyek olcsóbban és talán állóképesebben tudják biztosítani a betétbiztosítást. Az egyik az, hogy különböző célok legyenek a nemzeti DGS-ek előtt pénzügyi ellátottságra vonatkozóan, illetve a kölcsönös hitelezés, vagy közös hitelezés, vagy hitelfelvételek, illetve az ESM támogatás. De Ahhoz csatlakoznék, amit az előzőek szakértők elmondtak, jó lett volna egy hatástanulmány, hogy a bizottság megvizsgálja az esetleges hatásokat, mielőtt leteszi a javaslatát az asztalra. Aztán a második dolog, amivel foglalkozni kell, erről is volt már szó, e, támogatni kell az államkötvényeket is. Tehát az EDIS e, sikeréhez ugye az kell, hogy az eurozónán belül növekedjen a bizalom. Mi történik akkor, hogyha a tagállamok, olyan tagállamok, ahol a nemzeti rendszernek alacsony a kredibilitása, likviditási problémákkal fognak küzdködni, Nyilvánvaló, hogy ezzel a likviditással valamit kell kezdenie a rendszernek. Ennek egy részét valószínűleg államkötvényekbe fogják majd fektetni, mert azokat nem kell, azok mögé nem kell helyezni saját tőkét, ami ez az egész alásná a bankuniónak a célkitűzéseit. Tehát a saját tőkével is fedezni kell a bankok tulajdonában levő államkötvényeket is. Nyilván nagy államok egy része ebben nem érdekelt, nem tudom, hogy az eurozóna szép lassan ez mégis meg kell, hogy létezik. Um, third, insolvency law must be harmonized. harmonizálni kell a fizetésképtelenségi törvényeket, a nemzeti fizetésképtelenségi jogszabályok különbségei, azok közvetlenül érintik a valószínűségét és a mértékét is annak, hogy az EDIS-nek be kelljen lépnie. Harmonizálni kell tehát ezeket a jogszabályokat. Azért, hogy ne kelljen eltérő rátákat meghatározni az EDIS rendszerbe való belépésre. Harmonizálni kell a nemzeti betétbiztosító rendszerek diszkrecionális jogait. Hogyha enélkül kerülnének be az EDIS rendszerbe, az gyakorlatilag a verseny torzítaná az eurozónán belül. Ez azt jelenteni, hogy egyes bankok azok jobb védelmet biztosítanak a saját betéteseiknek, mint mondjuk más tagállamokban működő bankok. Ez igazándiból akkor lehetne jogos, hogyha más lenne a hozzájárulás, de az eurozónán belül ez mennyire reális, ezt fejtegették az előttem szólók is. Um, fifth, um, the knots have been, have been. Aztán uh, szó volt itt a csődbejelentésekről is. A bankfelügyeleti rendszerek minősége nem szabad, hogy eltérjen az eurozónán belül. Az ECB tett bizonyos lépéseket. banks which are indirectly supervised. És főleg a kisbankoknál láthatnánk az EDIS hasznát, tehát a kisbankoknál is a nodokat eliminálni kell. Emellett az öt téma mellett még néhány más dolgot is figyelembe kell venni, amikor valaki arra szállja, arra adja fejét, hogy megtervezi az edészt. Beszéltünk itt a viszonybiztosítási modellről, az EDIS, ez egy biztosítás, tehát az erkölcsi kockázat mindig ott van. És az EDIS-en belül a tagállamok kormányainak fiskális és gazdasági döntései a fontosak. Vannak kis tagállamok, nagy tagállamok, tagállamok. vannak olyan kis tagállamok, amelyiknek hagyományosan nagyon nagy a bankrendszerük. Adott esetben az adórendszerük csalogatta be a bankokat, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy nagyobb a kockázata a bankrendszernek, de a bankrendszer nagyobb, éppen ezért a, nagyobb a probléma is, hogyha a, valamelyik bank csődbe megy. Ezeket a nemzeti politikai intézkedéseket ignorálni megint csak veszélyes lehet. Tehát vannak érvek amellett, hogy nemzeti szinten hagyjuk a felelősségek egy körét a DGS-eket tehát meg kell tartani a nemzeti rendszereket olyan pénzügyi e, célokkal, amelyek e, meghaladják a zérót. És e, csak azok a DGS-ek, amelyek minden pénzügyi eszközüket már felhasználták, azok hívhatnák be az EDISZTA költségek, további költségek finanszírozására. Tehát én is sok jó dolgot látok a viszontbiztosítási rendszerben, mindenképp mindenképpen a kockázatokat tükrözni kell, a kockázatoknak tükrözni kell azokat a fiskális politikai intézkedéseket, amelyeket a tagállamok hoznak. Ez pedig exante elég eh, nehéz. Aztán a különböző védelmi szinteket is figyelembe kell venni, mert a DGSD irányelvet eh, más és más módon vették át a tagállamok, illetve nem vették át teljes mértékben. Az elnök úr most eh, szeretné felszólította a szakértőt, hogy fejezze be hamarosan az So I, I conclude. In my view, it is... Végezetül az edész lehet, hogy nem szükséges arra, hogy a kisválságokra reagáljon, a nagyokra meg úgyse tud. Ettől függetlenül a stabilitást növelheti és csökkentheti a költségeket, de ezt is csak akkor fogja elérni, hogy általam említett öt feltételnek megfelel. A döntések egy részét állami szinten kell, vagy tagállami szinten kell e, tartani, és nem gondoljuk azt, hogy a 114-es cikk az megfelelő jogalap lehet. Köszönöm, mondja az elnök, és most megyünk tovább. Egy teljesen más álláspont következik, Gerhard Hoffmann a Német Takarék Szövetkezetek Szövetségének az igazgatósági tagja. Members of the European Parliament. And thank you for the invitation. Köszönöm szépen a meghívást. Véleményem szerint vannak eljárási lépések, illetve tartalmi kérdések, Csatlakoznék azokhoz, akik elmondták, hogy megfelelő hatástanulmányra van szükség, hiszen nagy a hatása az edis Megfelelő hatástanulmány nélkül nem lehet értékelni azt, hogy az EDIS a legjobb válasz-e, vagy más opciókat kellene előtérbe helyezni. Hogyha óriási nagy helyi sokkok esetében likviditási asszisztenciát kellene biztosítani, akkor lehet, hogy más megoldások felé kellene tekinteni, például határon átnyúló garanciák, vagy különböző kölcsönzési, hitelezési eszközök. A hatástanulmány tekintetében fontosnak tartom azt, hogy értékeljük a jelenleg, jelenlegi DGS rendszer működését, miután minden tagállam átültette saját jogszabályába a harmonizált szabályokat, és alkalmazza már egy ideje. Ez azt jelenti, hogy meg kell nézni, hogy a DGS hogyan működik a gyakorlatban. Második megjegyzés. Figyelembe kell vennie a hatástanulmánynak a bail illetve bankszalmálási rendszereket, valamint az ESM-et. Ezen túl tisztázni kell azt, hogy miért van szükség az EDIS-re, illetve milyen következményekkel jár-e, illetve milyen más megerősített együttműködésre lehet számítani. Beszéltünk az erkölcsi kockázatról, illetve a bankok közötti versenyről az eurózónán belül. Ezen túl a finanszírozás, illetve a költségek, ugye nagyon fontos kérdés mind a kettő, ezen túl az intézményi védelmi rendszerek, az IPS-ek is nagyon fontos elemet képeznek. Tehát véleményem szerint egy megfelelő hatástanulmányra van szükség, és ezt pedig egy nyilvános konzultációnak kell követnie. Azt hiszem, hogy eddig ezt a gondolatot még nem vetettük föl. Ami pedig a tartalmi kérdéseket illeti, ott van az erkölcsi kockázat, ez abból adódik, hogy a nemzeti banki rendszerek kockázata eltérő. Ezt a tényezőt kell orvosolni, Mindenkinek tetszik a kockázat alapú hozzájárulás, de szerintem itt még mindig túlságosan nagyok az eltérések, tehát ez nem működne. Nem csak méretről van szó, ahogyan korábban is elhangzott, hanem az európai bankrendszerben a kockázatokat jelentősen csökkenteni kell, még mielőtt a veszteségek átvállalásáról beszélhetnénk. Ott vannak a nem teljesítő kölcsönök, illetve a fizetésképtelenség kérdése. Aztán második megjegyzés, megfelelő minőségi ellenőrzésre, illetve áttekintésre van szükség. Az eszközök tekintetében meg kell nézni az egyes intézmények kockázat eh, értékelését, illetve a nemzeti bankrendszert is. Aztán harmadik megjegyzés, a bank eh, szétválasztása az államtól. Nos, itt eh, fontos az állami kötvények kockázatának megvizsgálása. A nagy ö, helyi sokkok esetében, egy gyenge állam esetében ö, átgyűröző hatást tapasztalnánk az EDIS-re vonatkozóan. A negyedik megjegyzés, a bank fizetésképtelenségi rendszereket kellene harmonizálni az EU-n belül, erről, erről már ugye szóltak mások is. Mégis röviden, hogyha más, hogyha óriási különbségek vannak időzítés tekintetében, eljárások tekintetében, illetve egy bank kudarc esetében a kompenzációs lépések tekintetében, akkor itt azt látjuk, hogy egy közös betétbiztosítási rendszeren belül óriási szakadékok tátongnának. Az ötödik megjegyzés – alternatív intézkedések, alternatív rendszerek a betétesek védelme érdekében. Ezt kell biztosítani egy európai biztosítási rendszer esetében, és az EDIS javaslat káros véleményünk szerint, sőt az intézményvédelmi rendszereket, az IPS-eket is károsan érinti. Az IPS-eket a DGSD teljes mértékben elismeri. Vannak olyan kollégák, akik az FDIC-vel hasonlították ezt össze. Nos, a német takarékszövetkezetek nem kaptak pénzt az adófizetőktől azért, mert, a, mert megfelelően működött a rendszer, mint egy 82 éve az IPS rendszer, amely legalább olyan, legalább annyira régi, mint, a, mint az FTIC rendszer. Több mint 18 millió taggal rendelkezünk, vagy 30 millió ügyféllel a takarékszövetkezetekre vonatkozóan, és bizony azt mondhatjuk, hogy itt nem, nem, nem tudjuk teljes menszélességgel támogatni az EDIS-t. A brüsszeli jogszabályok nem szabad, hogy lerombolják a megfelelően működő IPS rendszert. Itt az adófizetőt és a betiltást kell védeni, amelyet ez a rendszer évtizedeken keresztül megtett. Az európai állampolgárokat meg kell nyugtatni arra vonatkozóan, hogy egy közös, közös európai betétbiztosítási rendszer magasabb biztonsági szintet hoz létre, és nem pedig a veszteség átvállalásának igazságtalan terhét. Szerintem nagyon is kockázatos lenne az, hogyha ezen az úton tovább lépnénk, és nem orvosolnánk az adófizetők aggájait. Szerintem nagyon fontos az, hogy átlátható legyen tehát ez a folyamat, és értékelnünk kell az alternatív lehetőségeket. Köszönöm. Romana Garcia, independent... Belen asszony, kapszót a Szentender független igazgatója. We fully support... Kicsit máshogy fogunk hozzáállni. E, nagyon is támogatjuk e, az Európai Bizottság javaslatát. Teljes mértékben e, támogatjuk a teljes mértékben mutualizált 2000, rendszer 2024-es bevezetését. Mindannyian tudjuk, hogy miért van szükség bankunióra, és miért szükséges mindez. Az instabilitás megelőzésének egyik módja csökkenti a bankok államadóságnak való kitettségét, illetve a fragmentáció ellen is hat. Ahhoz, hogy egy valódi bankunió jöhessen létre, állandóan a három pillérről beszéltünk, és ez a harmadik pillére, tehát már megvan a közös felügyeleti keret, amely eh, a bank csődök kockázatát csökkenti. Van egy eh, közös bankszanálási keretünk, ami igazándiból a költségét csökkenti a bankszanálásnak, és eh, szükség van még harmadik pillérként egy kockázat megosztó rendszerre. Vannak kockázat csökkentő intézetek, intézkedések, az EDIS az a kockázat megosztó intézkedés. Nem absztrakt vitáról van szó. Azt gondolom, hogy egy monetáris unióban a logika is azt mondja, hogy egy, egy mutualizált betétbiztosító rendszerre van szükség, hogy elkerüljük a erkölcsi kockázatot, csökkentsük, illetve a perverz ösztöndőket is elkerüljük. Úgy gondolom, hogy a bizottság hozzáállása az megfelelő, észszerű lépésről lépésre haladni előre, és egy viszontbiztosítással vagy társbiztosítással kezdeni. De amennyiben önök úgy gondolják, hogy további intézkedésekre van szükség, azokat párhuzamosan kell bevezetni. Nem szabad hátráltatni a harmadik pillér létrehozását, mint hogy az első kettőjét sem hátráltattuk egy bankuniónk van, amely nélkülöz bizonyos elemeket. Tehát van két elem, két pillér a homogén fizetésképtelenségi törvények nélkül. Egyébként Amerikában is így van ez, tehát erre is van precedens. Milyen lépésekre van szükség? Én hármat emelnék ki. Az első a pénzügyi stabilitás előmozdításához szükségünk van arra, hogy a nemzetállamok a betét garanciarendszert végrehajtsák, arra vonatkozó irányelvet végrehajtsák. Ez a homogénebb mezőny létrehozásához szükséges. Nem kell, hogy hátráltassa a különböző EDIS fázisok bevezetését. A nemzeti rendszerek harmonizációja önmagában nem elég az egységes bankpiac létrehozására addig, amíg a betéteket nem védjük meg eh, a, a betétesek nem a bank egészségi állapotára fognak gondolni, hanem arra, hogy hol van annak a központja, mert eh, a központ szerinti állam erejét nézik. Aztán a risk alapú ex ante hozzájárulások fontosak a jól finanszírozott EDIS-hez. Egy közös európai metodológiát kell kialakítani, és azt központilag betartatni. Kockázatkezelt, kockázatmódosított prémiumokról is szükség az, hogy kockázat alapúak, vagy az, hogy kockázat alapúak a prémiumok, az a erkölcsi kockázat kezelésének is megfelelő módja. Egy fiskális backstopra is szükség van. Bizonyos lépések történtek a válság óta a célok elérése érdekében. A bankok is felkészültebbek a krízisra. Van újabb jogalkotási keret, és a bail preferenciát kap a szanáláshoz képest. a backstop hiányában az a kockázat, hogy a lokális sokkok arra kényszerítik az alapokat, hogy a saját bankjaikat támogassák. És megmarad a Sovereign Bank Nexus. Vannak további pozitív lépések is. például az inszolvencia törvények harmonizálása, illetve a rosszul teljesítő hitelek vagy nem teljesítő hitelek közös kezelése, illetve az azokhoz való közös szabályok. De mindez, mindenek hiánya sem szabad, hogy hátráltassa a harmadik pillér létrehozását. Bács. Köszönöm. Erik Nielsen következik, az Unicredit eh, Global Chief Economistja. For inviting me to this, I should emphasize I, I run uh, research. Uh... Köszönöm szépen a Unicredit kutatója vagyok, így inkább európai közgazdászként szólnék hozzá ehhez a mostani témához. Európai közgazdász voltam tehát egész életemben, és így szeretném gazdagítani a vitát. Véleményem szerint az EDIS az utolsó láncszem, a hiányzó láncszem a bankunióban. Nagyon fontosnak tartom több okból is. Sok technikai kérdés fölmerült, nagyon sok kérdés, ezeket nagyra értékelem. Szerintem eh, végig kell fésülni ezeket a kérdéseket, azonban itt nem a tökéletességet akarjuk elérni, hanem az valamilyen rendszert, amely jobban mostaninál. Három alapvető kérdésre szeretnék eh, fényt vetni. Az első, a közös és a nemzeti eltérés közötti, nemzeti megközelítés közötti eltérés hogy Amerikában mondjuk reprezentáció képviselet nélkül nem lehet adóztatni. Ez azt jelenti, hogy megfelelő ellensúlyt kell kialakítani. Közös hatóság, nemzeti kockázatvállalás, jelenleg ez az európai rendszer. Például egy bank Németországban, Olaszországban, Franciaországban vagy bárhol, amit az LKB, e ellen, LKB e ellenőriz, és ennek a banknak az esetében e, valami probléma merül föl, és bail out ra lesz szükség, tehát a betéteseket ki kell fizetni, nem lehet képviseletet kialakítani, ellenőrzést kockázat megosztás nélkül. Hogyha az unió felé haladunk, akkor az autoritás kéz a kézben jár a kockázatvállalással. Aztán, ami a mérleget illeti, oda kell figyelni a tartozási oldalra, Azonban bizonyos bankok esetében jobb a betétbiztosítás, és azt mondhatjuk, hogy az ország határok mentén torzul a, torzul a rendszer. Tehát alapvető hiba ez. Nem szeretnék most a részletekbe bocsátkozni. De fontosnak tartom a kockázat megosztást, illetve a kockázat csökkentést. Ezt ugye többször hallottuk, ezek az első lépések. Hadd mondja el, hogy teljes mértékben egyetértek azzal, hogy a bank és az állam közötti kapcsolatot meg kell törni, illetve elfogadható szintre kell csökkenteni. Ezt úgy érhetjük el, hogy minden bank számára közös piacot hozunk létre, amely megfelelően ellenőrzött, nem pedig úgy, hogy a nemzeti védelmi területeket megőrizzük a tartozási oldalon. Gyakran a kockázatok, az államadóságok, az államadósági kockázatok intézményesítéséről beszélünk. Az IMF-nél dolgoztam korábban, és egy-két példát hoznék ebből az időszakból. Igazából nincs különbség abban, hogy a kormány, a kormány kiad egy, egy adóságot, tehát adósága van egy kormánynak, illetve más kötelezettségek között nincs különbség. Ez mind a tartozási oldal, gondolok itt a nyugdíjakra, a fizetésekre, illetve az egészségügyi kiadásokra, és így tovább. Nagyon sok esetben a nyugdíj, nyugdíja kifizetése egy politikai kötelezettségvállás, azonban ez így is a tartozási oldalhoz tartozik, tehát nem lehet ezt elválasztani a többitől. Aztán, hogyha mondjuk megnézzük Olaszországot az összes államadósággal, és azt mondjuk, hogy hogyha mondjuk az olasz kormánynak nem lenne nem lenne adósága, és aztán ástruktúrásra kerül sor, akkor a magánszektor, amely egyébként a, a hitelek 60%-át fedezi, nagymértékben sérülne position to think of sovereign uh, debt as some other piece of... Az államadóságot tehát nem lehet külön kezelni. Az a rendszer szerves részét képezi. Az elmúlt években, és ugye egy Görögország kivétel volt, itt, itt nem az államadóság okozott problémát a bankok számára. 2008-2014-ben az IMF adatai szerint 12%-ban használták föl az, az adófizetők pénzét a bailoutra. Itt eltérést látunk a különböző országok esetében. Két héttel ezelőtt az Európai Bizottság még 3 milliárdot folyósít Guarantees for that one bank up north in North Két tartomány, két állam részére. So separating these two, I think, is you have to understand is an illusion. If you came to the stage, hogyha meggondoljuk, hogy mindez csupán egy illúzió, hogyha azt hisszük, hogy itt a problémák révén a deficit mindig is növekedni fog. Ezen államok közül egyetlen sem lesz képes ezt ellenőrizni, és ez a kockázatot fogja növelni. A válság során nem csupán a nemzeti bankok Spanyolországban, Olaszországban, Portugáliában kerültek szembe problémákkal, és eladták adósságaikat, hanem a főbankok helyzete is ez volt. Több trillió eurót pénzt tároltak és vontak vissza a perifériáról, és Európa középpontjába helyezték át, és ez instabilitást teremtett. A bankokat tehát el kell választani az államtól. Köszönöm, hogy az elnök Köszönöm szépen, osztom a véleményét. Ezek a kockázat bejelentésére vonatkozó intézkedések, ennek mesterei vagyunk. Bent luke adom meg a szót. floor. Sorry, sorry, I was confused, and then first, of course, we need the round of the rapporteurs, and then the, the, the catch the eye. Sorry, sorry. So Esther de Lange. Yes, I'm, I'm also and looking, I would ask everybody to be yeah. a little bit concise, okay. because otherwise... Esther de Lange. Egy idő után majd a tolmácsolás megszűnik, és nyilván angolul folytatjuk, de addig is eh, kérem, hogy mindenki viszonylag összefogottan eh, tegye fel a kérdéseit. Hoffman úrnak lenne egy kérdésem nagyon odafigyeltem akkor, amikor ön arról beszélt, hogy eh, pozitív, eh, milyen pozitív módon eh, működnek a rendszerek a problémák megelőzésében, és ugyanakkor ön meg is kérdőjelezett dolgokat, hogy mennyire szükséges egyáltalán az EDIS, de hadd fordítsa meg. Ehm, az edis belül hogyan lehet elérni azt, hogy a már most jól működő rendszerek továbbra is jól működjenek. Tehát megfordítom az ön gondolkodását, érvelését. Aztán a Santander képviselőjének, eh, Romana Garcia asszonynak a kockázat csökkentés nem szabad, hogy ürügy legyen arra, hogy ne kezdjük el az EDIS-szel kapcsolatos munkát. Hogyha itt most összefoglalom mindez, ami ma történt, akkor azt láttam, hogy az EDIS különböző ázis, eh, fázisait elemzők azt mondták, hogy ez meg ez kell a különböző fázisokhoz. Ön pedig azt mondja, hogy egyszerre kell, hogy történjen a risk sharing és az EDIS bevezetése. Egyetérte azzal, hogy a reinsurance, coinsurance, full insurance különböző szintjeihez másfajta szintű kockázat csökkentésre van, vagy mértékű kockázat csökkentésre van szükség. Végezetül pedig Nielsen úr nagyon határozottan beszélt az államadóság kockázatáról, a sovereign riskről, ami az egyik központi eleme ennek az egész vitának. Jegyzeteltem, amit ön mondott. Egyetérte azzal, hogy igaz-e az, amit korábban mondtak, Speaking, uh, the issue that... Vannak olyan bankok, amelyek megváltoztatták az állás pontjukat, és átértékelték, hogy mennyi kötvényt tartanak a saját államuk adósságából. Eliza Ferreira. Önök is tudják, hogy mi is tisztában vagyunk a kockázatokkal. Önök First pillars of banking union should... Úgy gondolják, amikor megszületett az első két pillér, az valójában előfeltétele kell, hogy legyen a projekt folytatásának. Nagyon furcsa ugyanis az az, hogy európai szinten megteremtjük a felülvizsgálatot, a felügyeletet, a Common Rule Book-kal. Then we put at the European level the single resolution. Európai szinten létrehozzuk a single resolution a backstop eltűnt, a közös garancia az megszűnt, és közben megjelenik valaki, és azt mondja, hogy vége. Ez egy kérdés. Thank you. Sander Lunas. Very briefly, my questions were covered by the rapporteur, so... Sander Lunas, a raportőr feltette ugyanazt a kérdést, amit én is akartam, így aztán csak annyit mondok, hogy nagyon is aláhúzom és támogatom azt, amit Hoffman úr mondott a hatástanulmányról. Elnézést, nagyon, hogy nem voltam itt korábban, nagyon röviden. röviden. Mi, mi a helyzet EKB és a backstop kérdésében. Mr. Papadimuli. Papadimuli úr. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Hogyan gondolkozik a három pilléres folyamatról? A két előadó, aki ellenezte a harmadik pillér létrehozását, csak a harmadik pillérrel van gondjuk? A bankunió korábbi szakaszaiban is ellenvetéssel éltek? Thank you. Mr. Lambert left. Uh, Mr. Zan is not here. Mr. Annemans. Ja, voorzitter, niet speciaal een vraag, eh, enkel de... Annemans úr, elnök úr, kérdés. Tulajdonképpen csak köszönetet szeretnék mondani az előadóknak, eh, valamint az elnök úrnak is, ugyanis az, hogy Egyszerre szervezünk meghallgatást a záró szakaszról, hát ez igencsak tipikus az Európai Unióban. Még nem döntöttünk, de már mégis a záró szakaszt emlegetjük, és a második meghallgatás eredménye egyértelmű, a görög barátok lelkesek, gyorsan jussunk el ideig, Szentes úr is lelkes, de azt hiszem, hogy a kudarcokat fogjuk megosztani, és azt hiszem, hogy szolidaritásra ugyan szükség van, de ennek a nemzeti azonosság tudatból kell fakadnia. A nemzeti különbségek, ez nem szégyen, és ezen nemzeti különbségek leküzdése, megszüntetése inkább ez jelentene szégyen. Thank you, Mr. Luke. Ke úr. Chairman, uh, I found it remarkable that the first two uh, speakers... Uh, Köszönöm szépen. Az első két előadó hatáska tanulmányt követelt, vagy nyilván is konzultációt, a második kettő pedig nem, akik inkább támogatták az edészt. Hogyha összefoglalhatom az érveket, akkor azt látjuk, hogy az edésznek van egy pozitív hatása, ez pedig a kockázat pooling, és van egy negatív hatása, ez pedig az erkölcsi kockázat. Az erkölcsi kockázat kérdése az első két eladó szerint mindig is fölmerül egy biztosítási rendszer keretében. Hogyha megnézzük a pozitív hatást, a nagyszámok törvénye azt mutatja, hogy a kockázat nem korrelált, viszont ha nem ez a helyzet áll fent, akkor akkor az EDIS pozitív hatása gyengül, ami pedig az erkölcsi kockázatot illeti, véleményem szerint az erősebb, mint ahogyan hallottuk. A Santander képviselőjétől hallottunk erre vonatkozó érveket. Tehát nem arról van szó, hogy megjelenik egy, egy erkölcsi kockázat, aztán kockázat által súlyozott prémiumokat határozunk meg, hanem fordítva. Összefoglalásképpen az előadók szerint vannak negatív és pozitív hatások, a kérdésem pedig az, az utolsó két előadóra, hogy ez nem jelenti azt önök szerint, hogy egy hatástanulványra lenne szükség először, megnézvén, hogy mely hatások az erősebbek tehát nem lehetne arra a következtetésre jutni, amelyet az első két előadó hangsúlyozott, azaz, hogy hatástanulmányra, illetve nyilvános konzultációra van szükség. Sure, thank you very much indeed to the four panelists. I would like to talk from the citizen perspective. I think we are... Nos, a polgárok nézőpontjából szólnék, ugye itt mindig a pénzügyi stabilitásról van szó, és ez az egyik fő cél kitűzése ennek a jelentésnek. Azonban tudatában kell, hogy legyünk annak a ténynek, hogy a fő cél a bankunió beteljesítése. Nincs kétségem afelül, hogy a spanyol polgártársaink, ha megnyitnak egy számlát, akkor nem vetik fel azt a kérdést, hogy hol van a bank székhelye, melyik régióban, Spanyolországban, vagy akár Olaszországban, és remélem, hogy az európaiak hasonló érzülettel viseltetnek, ha bankszámlát nyitnak, nem azon gondolkodnak, hogy az adott bank német, finn, spanyol vagy esetleg olasz, hogy mit érünk el majd az édis ez lenne a kérdésem a pódium résztvevőjéhez. Permas Berenc következik. Köszönöm. Köszönöm ezeket a hozzászólásokat. Néha egybecsengtek ezek. Talán egy második meghallgatást is szervezhetnénk más nézőpontok képviselőivel, amelyek itt nem jutottak szóhoz. A panel részvevőjétől kérdezem, hogy arra térjenek vissza, amit Wolfur mondott az első panelben, hogy milyen versenykockázati kockázatok vannak egy felügyeleti rendszer, integrált felügyeleti rendszer, illetve a betétgarancia rendszer között, ha ez a tagállamok kezében marad. Tehát a ö, megtakarító kitettségi veszélye esetleg figyelmünkön kívül marad. Ugye itt a szuverenitás átruházásáról is szó esik. A valóságban nem tudjuk ennek a következményeit teljesen felmérni. Amikor a hatástanulmányról szólunk, akkor emlékszem arra, hogy mielőtt a bankszanási alapot létrehoztuk volna, volt egy hatás, akkor nem volt hatástanulmány, mert sürgős volt a dolog. Nos, itt a hatástanulmány esetében esetleg késleltetni ez az európai betét garancia létrehozását, és ez esetleg túlságosan nagy kockázatot jelentene. Szeretném kérdezni a panel résztvevőjétől, hogy vajon úgy vélik-e, hogy a bankunió eszköze, amely jelenleg létezik, képes-e működni, mivel hogyha egy kicsit nagyobb áttekintést szerzünk, itt egy európai ügyel van dolgunk, két lépést tettünk előre, és a harmadiknál már visszalépünk. A történelem arra tanít, hogy mindig, amikor ezt tesszük, akkor veszélybe sodorjuk azt az e-, két lépést is, amit megtettünk. Kérem, tehát kérdezem a négy előadótól, hogy úgy vélik-e, hogy a multilaterális felügyelet az egy előrelépése, és úgy vélik-e, hogy a bankszanálási alap létrehozása előrelépése, vagy nem vélik-e úgy, hogy ezen két előrelépés kétségbe vonása egy kockázatot jelenten, egy fönn tarthatatlan kockázatot az EU számára. Hiszen mindig kockázatokról beszélünk, én itt látok egy kockázatot az első két pillér esetében a bankunióban, hogyha a rövid időn belül nem sikerül létrehozni ezt a harmadik pillért. Thank you. Last, but I ask you to be very short because we are running out of time. Azt kérem, hogy nagyon röviden, mert bizony kifutottunk az időből. Hájesz úr, igen, köszönöm szépen, elnök úr. Három konkrét kérdésem lenne. Az első egy politikai jellegű. A 2009-2010-es, 11-es években a válság során, hogyha valaki azt javasolta volna, hogy ne legyen betétbiztosítási rendszer, akkor azt gondoltuk volna, hogy ez nem jó ötlet. Minél inkább eltávolodunk a válságtól, annál inkább a harmadik pillér létrehozása a bankunióban, amelyet egyébként a válság során elfogadtunk, szépen ennek a szükségességét egyre kevésbé látjuk fontosnak. Aztán a panelistákhoz fordulok. Miről van szó? A biztosítás, viszontbiztosítás, társbiztosítás, teljes körű biztosítás ütemezéséről. Ez ütemezési kérdés, vagy pedig elvi kérdés? Hiszen az elvek alapján dől el, hogy létre tudunk-e hozni egy Európai Uniós rendszert, vagy egy eurozónás rendszert. És a harmadik megjegyzésem Rózpek úrhoz, amikor korábban a bankellenőrzés minőségéről beszélt, ami a bankunió el, alapvető első pillére, akkor hogy a kisebb bankok nincsenek lefedve. Azt gondolta, azt javasolta, hogy egy jobb bankellenőrzési rendszerre van szükség, egy átfogóbra, ahol az EKB közvetett feladat, közvetlen feladatot vállalna a kisebb és nagyobb bankok esetében egyaránt. Hogyha ez történne, akkor megváltoztatná az álláspontját. So, Mr. van Rosebecken. Yeah, well, thank you, thank you for your questions. Um, let me bundle the, the last one with, with the second one from Mr. A másodikat és az utolsót uh, azt összekötöm. Én nem ellenzem az edészt, semmilyen kimondott érdek nem fűz uh, ehhez, de hogyha valaki megcsinálja, akkor csinálja jól. És az a kritérium, E, mikrofon nélküli kérdést hallottunk, amire egy e, éppen ezért nem különösebben érthető válasz érkezik. Very uh, regular um, basis, but it's not because we're repeating the arguments that they were wrong in the first place, right? And I think there has been made some... Úgy gondolom, hogy születtek bizonyos kérdések. E, Bélin és ezek miatt is felmerülnek ezek a kérdések. Újra fel kell tenni ezt a kérdéseket. A BRD, az SRM az EDIS, lényegében ugyanazok. Arról, van, arról szólnak, hogy biztosítsuk a rendszert. És ebben a rendszerben valóban ott van az erkölcsi kockázat, és azok a problémák, amiket említettünk. Most őszintén szóval engem nem különösebben érdekel, hogy Edis van-e vagy nincs, de hogyha van Edis, akkor az legyen jól összerakva. Igazán ezt akartam mondani. Tehát nincsen alapvető ellenvetésem az egésszel kapcsolatban igazándiból engem nem is érdekel, hogy a kis bankokat az EKB eh, felügyelje vagy sem az EDIS szempontjából jobb lenne, hogyha a nodokat felszámolnák, de ez nem jelenti azt, hogy az LKB közvetlenül kell, hogy felügyelje őket, a nemzeti felügyeletek is megcsinálhatják, adott esetben kevesebb diszkrecionális jogkörrel már, ami a nodokat illeti. Nodokat illeti. Questions. Well, um, the question from, from on, on the stage, sorry, I didn't quite write your name. Aztán volt még egy kérdés, a kérdező nevét nem írtam fel de nagyon érdekes kérdés, hogyha az EDIS működni fog, és az a célja, hogy növelje a bizalmat az egész eurozónában a betétesek között, az persze jó lenne, az mégis nehézségeket okozna, mert az azt eredményezné, hogy az eurozónán kívüli bankok azok hátrányba kerülnének, mert ugye az eurozónán belül nagyobb a, a, nagyobb a védelem. Aztán erre lehet azt mondhatni, hogy beléphetnek a bankunióba persze ezek a tagállamok, és az EDIS része is legyenek ugyanakkor. A 114-es cikk szempontjából fontos ez. A mi szakértőink azt mondták, hogy a 114-es nem lehet jó galap. A 352-est akartuk előmozdítani, mint jogalapot. Tehát nem támogatjuk a kormány közé megállapodást, mint megoldást sem. Ami a backstopot illeti, a nincs backstop. A DGS irányelvet megnézzük. A DGS eh, ért nem felelősek jogi értelemben a tagállamok. Most felmerül a kérdés, hogy ez csak elméletben van-e így, a valóságban esetleg máshogy, de mindenképpen egy eh, elég kényes dolog ez. A DGS-ek, tehát a nemzeti rendszerek, azok nem a szisztemikus veszélyekre lettek kitalálva. És éppen ezért ott kezdeni egy backstopot, az, az nem helyén való. Az most, hogy EDIS vagy nemzeti rendszerek ténylegesen képesek kell, hogy legyenek, hogy a helyi válságok költségeit finanszírozzák. Ha jól értem,